Bonjour à tous. Good morning. Jó napot kívánok mindenkinek, jó reggelt kívánok mindenkinek. Kezdjük akkor meg ma délelőtti ülésünket. Itt a Libe szakbizottságban. És szeretném üdvözölni a spanyol igazságügyi minisztert. Mint tudjuk, most spanyol elnökség van az Európai Unió tanácsában úgyhogy tőle fogjuk meghallgatni az igazságügyi prioritásokat. De még mielőtt megkezdenénk a munkát, egy olyan ponttal kapcsolatban szólnék, amit tegnap vitattunk meg a koordinátorok ülésén, mégpedig egy anyag kiosztásával kapcsolatban, ez a SWIFT-ről szóló jelentés. A szocialista frakció döntésével kapcsolatban Gönc Kingának fogom megadni a szót. Thank you very much. Just... Köszönöm szépen, csak egy nagyon rövid szót szólnék. Tegnap hosszasan vitáztunk arról, hogy ki legyen a SWIFT jelentéstevője, illetve a védelmi okirattal kapcsolatos jelentéstevőt. A frakcióként úgy döntöttünk, hogy a SWIFT-tel kapcsolatban visszavonjuk kérésünket, ugyanis igazából a védelmi okirat a prioritásunk, úgyhogy az ALDE kapja meg a SWIFT-et, ahogyan ezt tegnap megbeszéltük. Nagyon köszönöm. Thank you, Mrs. Nagyon köszönöm, Gönc asszony, mondja az elnök úr. Folytassuk akkor a munkát. Szeretném most megnyitni az első napi rendi pontot, a tanács spanyol elnökségének prioritásai az igazságügy terén. Ennek a címe a spanyol igazságügyi minisztert fogjuk meghallgatni most. Körülbelül 15 percet kap. És ahogyan tegnap is tettük, egy első kérdés-válasz fordulót fogunk tartani. A frakció koordinátorai szólhatnak először, és utána pedig a többi képviselő tehet fel kérdéseket a miniszter úrnak. És blogban fog válaszolni a miniszter úr. Miniszter úr, öné a szoparancsoljon. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, jó reggelt kívánok mindenkinek! Azért jöttem el önökhöz, hogy a spanyol elnökség fő lépéseit vitassam meg önökkel az igazságügy területén, és nagy örömömre szolgál ez a lehetőség, ugyanakkor viszont tisztában vagyok a felelősséggel is. A holokauszt áldozataira emlékezünk ma. Egy olyan időszakban, vettük át az elnökséget, amikor nagyon mélyen átalakul az Európai Unió a Lisszaboni szerződés életbelépésével. Egy új szintér alakult ki, ez arra kötelez minket, hogy intenzíven dolgozzunk a kompromisszumok megtalálásán, szolgáljuk az állampolgárokat, és biztosak lehetnek abban, hogy a spanyol elnökségben egy mindig párbeszédre és megállapodásra nyitott partner találnak bennünk. Elnökségünk ezen kívül egybevág az Európai Parlament új ciklusával, illetve az új bizottsággal. Új idők köszöntenek be új munkamódszerek, egy új intézményi közeg. A Lisszaboni szerződés határozza meg munkánkat, illetve mi úgy gondoljuk ezen kívül, hogy az is a kötelességünk, hogy a 2010-2014-es programot érvényesítsük ezt a programot pedig Stockholmi programnak hívják. Az a célunk, hogy a folyamatosságot biztosítsuk, ezért tehát nagyon részletesen előkészültünk trió partnereinkkel, a belga és magyar kollégáinkkal. Egy nagyon bonyolult kontextusban élünk most, ami ugyanakkor nagyon lelkesítő, és itt az eredményekhez hasonlóan az eljárások is különös fontosságot nyernek. Ebből a szempontból kiindulva elsősorban arra törekszünk, hogy az új bizottság a lehető leghamarabb beterjesze jogalkotási javaslatait a függőben lévő dossziékkal kapcsolatban, ami az előző szerződésekből maradt ránk. Ezen kívül szeretnénk, hogyha ezt az általános, illetve részleges megállapodásokkal kapcsolatban tenné meg, amelyeket a tanács kötött, ez pedig lehetővé tenni, hogy a már elvégzett munkát folytassák, illetve elkerüljék, hogy a Lisszaboni szerződés lefékezze a munkafolyamatokat. Itt egészen konkrétan olyan kérdésekre gondolok, mint például a tolmácsoláshoz és fordításhoz való jog, a büntetőjogi eljárásokban, illetve az emberkereskedelem és a gyermekpornográfia elleni küzdelem. A lehető leghamarabb szeretnénk rendelkezni az európai PNR-rel kapcsolatos javaslattal. Ez egy olyan dosszi, amelynek tartalmával kapcsolatban már tudjuk, hogy az Európai Parlamentnek milyen kétségei vannak, főként pedig az arányosság elvével kapcsolatban. Ha a bizottság ezt a kezdeményezést végül beterjeszti, amelyen egyébként a tanács már intenzíven dolgozott, tisztában vagyunk azzal, hogy egyeztetnünk kell, illetve megállapodásra törekednünk az Európai Parlamenttel. Annak érdekében, hogy egyensúlyra törekedjünk a biztonság szükségletei között. Ez ugyanis nagyon fontos és jogos, ugyanakkor viszont a személyes adatok védelmét is tiszteletbe tartsuk. Ez pedig az alapjogok európai kartájában is szerepel, és ez a kárta pedig ugyanazzal a jogi érvényességgel rendelkezik, mint az elsődleges jog. Ehhez persze több párbeszédre, intenzívebb munkára van szükségre, ez nekünk soha nem jelenthet problémát. Ezért tehát arra kell törekednünk, hogy ezeket a függőben lévő kezdeményezéseket folytassuk. Ezek között pedig megemlíteném fontossága miatt a jogszabályaink harmonizációját, a büntetőjogi eljárás jogterületén. Az elmúlt év végén hagyták jóvá ezt a javaslatot, amelyel kapcsolatban a tanács egy úti tervet hagyott jóvá, ez pedig nagyon jelentős lépés, amit feltétlenül ki kell használnunk. Az elnökségi trió, főként pedig a spanyol elnökség, nagyon fontosnak tartja, hogy jó ritmusban megvalósuljon ez a javaslat, ugyanis úgy gondoljuk, hogy ez hozzásegít ahhoz, hogy a kölcsönös bizalom megerősödjön a bíróság és rendvédelmi hatóságok között, ugyanakkor hatékonyabban tudjuk majd alkalmazni a bírói együttműködés eszközeit, ami már létezik a szabadság, biztonság, jogérvényesülése térségében. Az egyik első intézkedés a tolmácsoláshoz és fordításhoz való jog a büntetőjogi eljárások során. Ezt a javaslatot a tagállamok kezdeményezésére terjesztették be, októberben pedig a tanácsban egy politikai megállapodás született. Elnökseként úgy gondoljuk, hogy megvalósítható első olvasatban a megállapodás az Európai Parlamenttel, ezzel a jogalkotási eszközzel kapcsolatban, és ez lesz majd az első olyan eszköz, amit a büntetőjogi bírói együttműködés keretein belül fogunk meghozni. Meg vagyunk győződve arról, hogy egy gyors, kielégítő megállapodás az irányelvvel kapcsolatban lenne a legjobb kiinduló pont, hogy az úti tervvel előre haladhassunk. Ezzel kapcsolatban az Európa, a spanyol elnökség arra fog törekedni, hogy a bizottság a letartóztatottak jogaival kapcsolatban egy javaslatot terjeszem be még az első fél év letelte előtt. Tudják mindannyian, hogy a Lisszaboni szerződés az értékelés logikáját erősíti meg a szabadságbiztonság jogérvényesülése térségében. Úgy gondoljuk tehát, ahogyan egyébként ez a Toledói informális tanácsülésen is elhangzott, hogy az értékelés nem lehet oka annak, hogy a jogalkotás megakadjon, és nem lehet előfeltétele annak, hogy megkettőzzük a munkát olyan szervezetekkel, mint például az igazságszolgáltatás hatékonyságával foglalkozó Európai Bizottság ugyanis akkor a kívánatossal ellentétes eredményeket érnénk el. Elnök úr, tisztelt képviselők, Spanyolországnak az egyik fő jellemzője, amióta az EU-hoz csatlakozott, az volt, hogy elkötelezte magát a valódi, a biztonság, szabadság jogérvényesülése valódi térségének kiépítése mellett tettük le voksunkat és hűségesek maradunk ehhez a meggyőződéshez. Így tehát a spanyol elnökség ezen cél eléréséért mindent megtesz, ugyanis a Lisszaboni szerződés, illetve a Stockholmi program nagyon sok lehetőséget kínál. Ebből kiindulva fő cselekvési irányvonalaink a következők. Először is szeretnénk megerősíteni az alapjogok védelmét, illetve arra törekszünk, hogy az európai állampolgárok jogaikat oly módon tudják gyakorolni, hogy eltekintünk a nemzeti gyakorlatok sokszínűségétől. Aztán pedig az európai szintű igazságszolgáltatás javítása a célunk, illetve javítani kívánjuk azokat az eszközöket, amelyekkel a bűnözés, a terrorizmus és a szervezett bűnözés ellen tudunk küzdeni. Végül pedig harmadik országokkal szeretnénk előrelépni bírói együttműködés terén. Tevékenységünket tehát a következő feladatokra összpontosítjuk. Egyrésztről szeretnénk jóváhagyni a Stockholmi Program cselekvési tervét. Annak érdekében, hogy ezen program előírásait megvalósítsuk, egy ütemtervel szeretnénk rendelkezni, ahol konkrét dátumok is szerepelnek a jogalkotási és nem jogalkotási javaslatok mellett 2010-14-es időszakra vonatkozóan. Így módon tehát a bizottság terveiből kiindulva dolgozunk, a szolgálataikkal már kapcsolatban állunk, illetve természetesen a tagállamok álláspontját is figyelembe vesszük, de Természetesen nem akarjuk figyelmen kívül hagyni azt a fő célt, hogy egy olyan dokumentum szülessen, amely az alapjogokkal és szabadságjogokkal kapcsolatban nagyon követelőző, ugyanakkor viszont betartjuk a szükséges határidőket is. Másodszorban pedig tökéletesíteni kívánjuk az alapjogok védelmét, mégpedig új módon, hogy az EU csatlakozik a római egyezményhez, ahogyan a 6.2-es szerződés is rendelkezik erről. Szeretnénk a leghamarabb ennek az követelménynek megfelelni, és tárgyalási mandátummal rendelkezni, ami hozzásegít, hogy az Európa tanácssal megállapodhassunk. Ezen folyamatot felgyorsítandó, egy szemináriumot kívánunk tartani február 2-án, 3-án. Ezen részt vesznek majd az EU képviselői, illetve az Európa Tanács szakértői, és így módon pedig finomítani tudjuk az álláspontjainkat egy olyan témakörben, amely technikai szempontból nagyon bonyolult. Ezen kívül pedig olyan eszközökre törekszünk, amely, ami a kölcsönös elismerés elvét fogja erősíteni, főként a büntetőjogi bírói együttműködés területén. Az egyik nagy prioritása elnökségünknek ez, összefüggésben a Stockholmi programmal, és ennek az a célja, hogy a jogi és bírósági együttműködésre összpontosítsunk bűncselekmények áldozatainak védelme érdekében. Pontosan arra törekszünk, hogy a nekik nyújtott segítséget javíthassuk. Büntetőjogi területen már együttműködünk Európában, de gyakorlatilag mindig a bűnelkövető szempontját vagy veszük figyelembe, mint például az Európai elfogadóparancsnál. Ugyanakkor viszont úgy gondoljuk, hogy ezt meg kell fordítanunk, és az áldozat védelmére kell összpontosítanunk. Nemrégiben tartottunk egy szemináriumot Madridban ezzel kapcsolatban, és a tanács tagjaival együtt Toledóban vitát folytattunk erről. Így módon arra törekedtünk, hogy fellendítsük azt a folyamatot, hogy a bizottság egy globális eszköz terjesszen be az áldozatok védelmével kapcsolatban, a jog, az európai jogi rendet megerősítse, illetve javítsa a kompenzációs, illetve kártérítési mechanizmusokat. Az áldozatokra gondolva illetve a tagállamok kezdeményezésével kap együtt, 11 partnerünkkel együtt egy javaslatot vettünk figyelembe annak érdekében, hogy az egyik hatóság által meghozott határozatokat kiterjesszük valamennyi országra, illetve ezeket elismerjük ismerik már az Európai Védelmi Okiratot, ezzel szeretnénk biztonságot nyújtani az áldozatok számára az egész európai térségben, főként pedig reagálni akarunk a nemi erőszak, illetve családon belüli erőszak áldozatainak védelmére. Ezt az új eszközt a kölcsönös elismerés eszközének tekintjük. Ennek az a célja, hogy biztosítsuk a hatékonyságot a bűncselekmény áldozatának védelme érdekében, ugyanis nagyon gyakran az áldozat úgy érzi, hogy nagyon eltávolodik a hatóságok által nyújtható védelemtől. Ez az állampolgárok számára rendkívül fontos téma, és ezért kérem a szakbizottság támogatását is ebben az esetben. Ezen kívül pedig szeretnénk a kölcsönös elismerés elvét megerősíteni a bizonyítási folyamat során és a büntető jogi eljárásokban egy európai nyomozati nyomozati parancs esetében, illetve az elut a kibocsátó hatóságok elutasítása esetében pedig egy határidőt fogunk megszabni, hogy a lehető leghamarabb végre lehessen ezokat hajtani. Ugyanakkor viszont egy megállapodási modell dolgozunk ki, a közös nyomozati csapatok számára javítandó tevékenységüket, illetve a tapasztalatcserét megvalósítandó. Másik prioritásunk, amit szerettem volna megemlíteni, ez pedig az információs és kommunikációs technológiák alkalmazása az igazságszolgáltatásban. A spanyol elnökség azt reméli, hogy az európai igazságszolgáltatási portált bevezetheti, ami egy nagyon hatalmas, erőteljes eszköz az állampolgárok kezében, ugyanakkor viszont javítja a személyzet képzési lehetőségeit az igazságszolgáltatás területén. Elnök úr, tisztelt képviselő, a Lisszaboni szerződés véleményünk szerint egy nagy lehetőséget biztosít, ez pedig az európai nem, európai ügyészség és ennek jövőbeli alakulásával kapcsolatban és pontos elemeket határoz meg. A Stockholmi program erre az intézményre konkrét utalásokat tartalmaz, és azt reméljük, hogy az elnökség alatt pedig egy első gondolatcserét tudunk megvalósítani ezzel a poszttal kapcsolatban. Végezetül pedig, tisztelt képviselők, a az igazságszolgáltatás, illetve biztonságpolitikájának külső dimenziója a globalizált világban különös fontosságot nyer. Az Európai Uniónak erőfeszítéseket kell tennie annak érdekében, hogy a jogállamiságot érvényesítse, az emberi jogokat érvényesítse, küzdjön a korrupció ellen, stabilitásra és biztonságra törekedjen, illetve jó lehet ez az igazságszolgáltatásból indul ki, jogbiztonságot biztosítson a rendszerek számára annak érdekében, hogy a befektetést, az üzletet védje, ami a, a fejlődés lehetősége valamennyi ország számára. A spanyol elnökség törekszik arra, hogy a bírói együttműködést erősítse harmadik országokkal együttműködésben. A transatlanti program megerősítésére összpontosítunk, ahol a biztonság és az igazságügy témája, ugyan önök is jól tudják, első helyen szerepel a napirenden az Obama kormányjal való tárgyalás egy olyan lehetőség, amit figyelembe kell vennünk, ráadásul ebben a hat hónapban Spanyolországban egy miniszteri, igazságügyi miniszteri találkozót fogunk tartani áprilisban. Ami pedig a washingtoni miniszteri találkozót illeti, ez tavaly októberben került megrendezésre, egy közös közleményt adtunk ki, az igazságügyi, illetve biztonsági miniszterekkel együtt az elkövetkezendő öt évre vonatkozóan. Ezen kívül pedig sikerült a kiadatási, illetve kölcsönös jogsegély megállapodásokat ratifikálni az EU és az Egyesült Államok között. Nagyon intenzív tehát az együttműködés, helyes lenne, hogyha egy olyan mandátummal rendelkeznénk, ami lehetővé teszi, hogy tárgyalásokat folytassunk egy jövőbeli globális megállapodásról, ennek témája pedig az információcsere lenne rendészeti okokból, annak, de oly módon, hogy a személyi adatokat megfelelően védjük, ahogyan azt a Karta 8. cikke is előírja. Jól tudjuk, hogy ez nagyon kényes kérdés, nagyon összetett, de meg vagyunk győződve arról, hogy helyes, sőt megvalósítható a biztonsági mechanizmusok megvalósítása, ugyanakkor viszont az állampolgárok alapvető jogait is tiszteletben tudjuk tartani. Olyan meggyőződés ez, amelyel egyetértenek az amerikai barátaink is. Ezt láthattuk egyébként, amikor Erik Holder államügyészsel találkoztam, illetve a belbiztonsági miniszterasszonya Janet Napolitánóval múlt héten Toledóban. Ezen kívül pedig nagyon foglalkoztat minket a terrorizmus finanszírozásának nyomon követésével kapcsolatos megállapodás. Spanyolország sajnálatos módon tisztában van azzal, hogy mit jelent a terrorizmus. Úgyhogy itt semmiféle gyengeséget nem tudunk mutatni ezen a területen, és kívánatos lenne, hogyha az Európai Parlament a kilenc hónapos átmeneti megállapodást jóvá hagyná, ugyanis az intézményi hűség elvét tiszteletben tartva kell válvetve együtt dolgoznunk, a parlament és a tanács így tudja megoldani a fennálló nehézségeket. Elnökségként azt is reméljük, illetve várjuk, hogy az Európai Parlament a PNR megállapodásokról nyilatkozik majd az Egyesült Államokkal, illetve Ausztráliával, és egyéb nemzetközi megállapodásokról, amelyeket nem sikerült lezárni még a Lisszaboni szerződés megkötése előtt. Az elkövetkezendő hat hónapban Oroszországgal és Ukrajnával is tartunk majd miniszteri találkozókat. Készen állunk arra, hogy a polgári, illetve büntető jogi rendőrségi, illetve bírói együttműködés megerősítsük ezekkel az országokkal. Elnök úr, tisztelt képviselők, ezek lennének tehát a spanyol elnökség koordinátái, nagyon röviden. Belgiummal és Magyarországgal együtt egy cselekvési programot állítottunk össze, egy olyan időszakban, amikor nagyon mély átalakuláson megyünk keresztül. Reméljük az új eljárásokat, az új munkamódszereket be tudjuk indítani, jóvá tudjuk hagyni, és egy mintaszerű együttműködést tudunk megvalósítani a parlamenttel és a bizottsággal, ugyanis meg vagyunk győződve arról, hogy csak így tudjuk építeni Európát. Köszönjük szépen! señor ministro. Köszönöm szépen, miniszter úr! És ahogyan megállapodtunk korábban, meghallgatjuk most a képviselők kérdéseit. Két percet tudunk minden kérdésnek és válasznak is biztosítani. A koordinátorokat hallgatjuk meg először, a különböző frakciók koordinátorait. Azt követően pedig a második fordulóban megpróbálunk minél több képviselőt meghallgatni. Először is a néppárt nevében Simon Buzutil kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó reggelt, miniszter úr, és köszönöm az ismertetését. Miniszter úr, tegnap két kollégája járt itt a szakbizottságban, és egy eszmecserét tartottunk velük. Bizonyos időközönként persze ugye a SWIFT megállapodás is felmerült a tegnapi ülésünk során, és azt hallott láttuk, hogy az ágyúinkat inkább ön felé irányítsuk. Úgyhogy nagyon vártuk azt, hogy vitázhatunk majd önnel erről a témáról. És én már most szeretnék ebbe belevágni. Biztos vagyok abban, hogy más kollégák majd követnek. Tudja ön is, miniszter úr, hogy a terrorizmus finanszírozására vonatkozó nyomonkövetési programról szóló megállapodást csak ezen a héten kaptuk meg. És most azt várják el tőlünk, hogy meghozzuk a döntést ebben a kérdésben. Tudja, hogy az Európai Parlamentet nem, az Európai Parlament számára megrökönyödést okoz a tanács részéről ez a bánásmód, hiszen a Lisszaboni szerződés hatályba lépésének előestéjén tájékoztattak bennünket, ez pedig nem volt megfelelő a parlament számára, és utána jó néhány hét volt szükséges ahhoz, hogy magát a megállapodást is eljuttassák hozzánk. Erre csak a héten került sor. Most pedig azt várják el tőlünk, hogy rábólincsunk erre a megállapodásra. Ami az eljárásokat illeti, nagyon nagy csalódást okozott számunkra az, ahogyan a tanács az Európai Parlamenttel bánik, főleg most, hogy hatályba lépett a szerződés. Ami pedig az érdemi kérdéseket illeti, miniszter úr, természetesen mi megtesszük a magunkét, és nyomon követjük, tanulmányozzuk alaposan ezt a megállapodást, szakértői tanácsért is folyamodunk majd, és ellenőrizzük, összevetjük az Európai Parlament múlt szeptemberben elfogadott állásfoglalásával. Tehát én azt szeretném tudni öntől, hogy hogyan reagálna a mi panaszainkra arra vonatkozóan, ahogyan a tanács ebben az ügyben a parlamentet kezelte. És hogyan vélekedik ön erről a megállapodásról, hogyha összehasonlítjuk azzal az állásfoglalással, amelyet a parlament szeptemberben fogadott el? Köszönöm. Köszönöm. A szocialista frakció nevében Gönc asszony. Elnézést, mondja az Elnézést, mondja az elnök, megállapodtunk abban, hogy az első fordulóban kérdés-felelet következik, tehát akkor először a miniszter úrja szó, hogy válaszoljon a kérdésre. Köszönöm, elnök úr. Puzutil úr. Számomra egy megtiszteltetés az, hogy válaszolhatok önnek erre a kérdésre. November 30-án, amikor a tanács meghozta a döntést, ez volt a határidő arra, hogy egy normatív alapot dolgozzunk ki. Tudja, hogy az a vállalat, amely ezen adatbázissal rendelkezik, átalakítást tajtott végre, és ez a pillanat esett bizonyos tekintetben a Lisszaboni szerződés hatályba lépésével. Arra törekedtünk, hogy a státuszkvót fenntartsuk, és biztosítsuk mindenkinek a biztonságát, tudván, hogy az Európai Parlamenté természetesen az utolsó szó, és ebben a tekintetben megalapozott döntést kell hoznia. Ez a fő indok. November 30-án járt le a tárgyalási mandátum, és éppen ezért jogi szempontból döntést kellett hoznia a tanácsnak. Valóban minden egyes eljárásnak megvan a maga nehézsége, amikor először ezt alkalmazzuk. Ezzel természetesen egyetértek, és elnézést is kell kérjek az adódott nehézségekért. De a spanyol elnökség kezdettől fogva arra törekedett, hogy felgyorsítsa a mechanizmusokat, hogy az információ a parlament képviselőinek rendelkezésére álljon. És tárgyaltunk, tudván ugye, hogy itt egy kétoldalú megállapodásról van szó az EU és az USA között. Tudjuk, hogy milyen korlátokat szab a szerződés. Ennek ellenére mindent megtettünk annak érdekében, hogy ezt a részt, ezt az átmeneti megállapodás részt átminősítsük, és minden bizonyal egy specifikus normára van szükségünk, amely az európai jogi térségen belül egy olyan mechanizmus biztosít majd, amely által gyorsan hozzáférhetünk az információhoz. Köszönöm szépen. Most pedig a szocialista frakció nevében Gönc asszony a szó. Szeretném megköszönni mindazt, amit miniszter úr eh, elmondott, és azt gondolom, hogy a spanyol elnökség valóban eh, mintát fog nyújtani arra, hogy a Lisszaboni szerződésnek megfelelően most már trió elnökség első tagjaként hogyan is eh, történik ez az időszak, és fontos volt hallanunk az elkötelezettségét miniszter úrnak ezen a a területen. A SWIFT az egyik legfontosabb kérdés, amiről ma már esett szó, valóban itt az utolsó napokon, napokban, ez az, amit a legtöbbször felvetettünk, én másik két kérdést szeretnék felvetni. Egyrészt miniszter úr említette a gyerekek jogainak védelmét és azokat a terveket, amelyek a spanyol elnökség tervei ezen a területen. Szeretnék erről egy kicsit többet hallani, tehát hogy mit tervez a spanyol elnökség a gyerekek jogainak védelmében, az emberkereskedelem áldozatai, a szexuális bántalmazás áldozatai esetében a másik kérdés, ami szintén fontos számunkra, az a horizontális direktíva, ami régóta a tanács asztalán fekszik. Vannak-e a spanyol elnökségnek tervei arra nézve, hogy ezt tovább vigye, milyen időintervallumban eh, tervezi ezt? Köszönöm szépen. Thank you, ministro. Köszönöm, miniszter úr. Köszönöm szépen. Gönc asszony, köszönöm szépen a hozzászólását. Valóban megerősíthettem szándékunkat, hogy szoros együttműködésre törekszünk a trióval és a parlamenttel is. Ami a kérdéseit illeti, valóban mindezek feletté fontosak az európai polgárok számára, illetve az európai igazságügy számára. Először is az emberkereskedelem e tekintetben van már egy politikai megállapodás ebben a tekintetben, és természetesen odafigyelünk a bizottság kezdeményezésére. Vannak persze kiegészítések, amelyekre, simítások, amelyekre szükség van még, tekintettel arra, hogy a különböző tagállamokon belül a büntetőjogi rendelkezések mennyire eltérőek ezen a területen. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy ez a megállapodás lehetséges, éppen ezért úgy gondoljuk, hogy van egy közös kiindulópont, és amint a bizottságtól megkapjuk ezt a javaslatot, azonnal el is kezdjük a tanácson belül a munkát ezen a területen. És a másik kérdése pedig, amely amely a gyermekpornográfiára, illetve az ezzel szembeni küzdelemre vonatkozik. Ez szintén nagyon fontos számunkra. És valóban ez is a bizottságon belül tanulmányok tárgya, és arra számítunk, hogy minél hamarabb a bizottságtól megkapjuk az anyagot annak érdekében, hogy az irányelvet minél hamarabb jóvá hagyhassuk. Itt olyan rendelkezésekről van szó egyébként, amelyek véleményünk szerint egy új perspektívát vezetnek be, hiszen első alkalommal összekapcsoljuk a bűn elkövető elleni megtorló intézkedéseket és az áldozat szempontját. És éppen ezért ez nagyon fontos szerintünk a megközelítés szempontjából, hogy Európában így közelítsük meg a büntető jogot. Köszönöm szépen. Az ALDE frakció nevében indfelt asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr, köszönöm az ismertetését. Szeretném alátámasztani azt, amit Buzutil kollega is megemlített, és hangsúlyoznám, hogy itt nem pusztán arról van szó, hogy a parlamenttel bánt rosszul a tanács, hanem az európai polgárokkal is. Az Európai Parlament mindig nagyon együttműködő volt, és nagy felelősséget vállalt ezen a területen, de ezt a helyzetet nem a parlament idézte most elő, hanem a tanács. Az Európai Parlament számos feltételt szabott meg a két héten belüli eh, SWIFT-ről szóló szavazásról, és meg kell kapjuk az összes ide vonatkozó információt, hiszen a parlament számára lehetővé kell tenni azt, hogy az ellenőrzést végrehajtsa, a felügyeletet, és az összes különböző elemhez hozzáférést biztosítsunk. Éppen ezért azt hiszem, hogy a tanács jogi szolgálatának a véleménye, amely ugye úgy tűnik, hogy ellenzi a megállapodást, vagy a jogi alapot, Nos, ez a jogi vélemény alapvető fontosságú a mi tanácskozásunk szempontjából, azonban a tanács nem biztosította számunkra hozzáférést ehhez a dokumentumhoz. Én ezt az ügyet a bíróság elé vittem, és azt is hangsúlyoznám, hogy a tanácson belül nem egyöntetű volt ezen információ megtagadása, hiszen voltak tagállamok, amelyek ezt szerették volna biztosítani. Mikor kap a PNR-re vonatkozóan a parlament választ, hiszen 2008. novemberében született meg ez a megállapodás. Végezetül pedig örvendek annak, amit arról mondott, hogy az Európai Unió csatlakozik az, Emberi Jogok Európai Egyezményéhez. Viszont van két ország, amely nem csak, hogy nem hajlandó a Strasburgi Bíróság határozatait végrehajtani, hanem nyilvánosan megkérdőjelezik ennek a bíróságnak a hatáskörét egy olyan pillanatban, amikor csatlakozunk az egyezményhez. És tudja ugye, hogy itt az állam és az egyház különválasztásáról van szó. Köszönöm, miniszter úr. Intfeld asszony, ami a Swiftet illeti, egyértelműen két külön dimenzióról van szó. Egyfelől van egy anyagi dimenzió, amely kockán forog, hogyan tudjuk az adatvédelmet és a biztonságot egyensúlyba hozni egy olyan helyzetben, amikor a terrorizmus nem pusztán egy fenyegetés, hanem egy realitás a tagállamok számára. Éppen ezért meg kell nézni, hogy az intézmények hogyan tudják ezt a helyzetet kezelni. Én úgy gondolom, hogy a tanács felelősen járt el, amikor meghozta a döntését. Arról van szó, hogy egy átmeneti megállapodást meg kellett hosszabbítani, ez a megállapodás korábban már működött, és a szakértők azt mondták, hogy most ismételten értékelhetjük, hiszen hatékony volt, eredményre vezető a terrorizmus elleni küzdelemben. Meg kellett hozni ezt a döntést méghozzá nagyon szoros időkereten belül. Bárcsak más körülmények lettek volna, de ezek voltak a körülmények, amelyek között meg kellett hoznunk a döntést. És úgy döntöttünk, hogy kilenc hónapig meghosszabbítjuk ezt a megállapodást, hiszen, és ez a leginkább fontos kérdés, ez egy alapvető dolog az európai polgárok számára. Az adatvédelem fontos, de természetesen a biztonság is az. Éppen ezért különböző vitára van szükség természetesen az Európai Parlamentben is. Ez volt eh, tehát eh, az érdemi aspektus. Az együttműködést eh, megtartjuk természetesen a terrorizmus elleni küzdelemben. De nem szabad azt a benyomást keltenünk, mintha leálltunk volna a terrorizmus elleni küzdelemben. Ugyanakkor tudnunk kell azt is, hogy ez a megállapodás nem végleges, és sohasem fogjuk a parlament háta mögött meghozni, hanem éppen ellenkezőleg. Éppen ezért kilenc hónap áll rendelkezésünkre. Ezen idő alatt mindannyian együtt elgondolkodhatunk a SWIFT-ről, de természetesen jó lenne egy általános mandátumot is kapnunk a bizottságtól, annak érdekében, hogy az Egyesült Államokkal a rendőrségi információról eszmét cseréljünk, és egy általános képet alkossunk erről a megállapodásról. Hiszen az adatvédelem egy alapvető jog, nagyon fontos, ugyanakkor a biztonság is az. És talán ez indokolja azt, hogy a bizottság miért hozta meg felelősségi körén belül ezt a döntést. Sajnálom, hogy nehézségek merültek fel a különböző eljárások elindításakor a parlament számára, mert nem ez volt a szándékunk természetesen, hanem meg akartunk oldani egy helyzetet, egy olyan helyzetet, amelyről tudjuk, hogy átmeneti, egy nyitott folyamat, és az utolsó szó természetesen az Európai Parlamentet illeti majd meg. Elnézést, de egy nagyon konkrét kérdést tettem fel. Hozzáférünk majd a tanács jogi szolgálatának dokumentumához? Igen vagy nem? Ez egy nagyon egyszerű kérdés. Miniszter úr. Különböző szabályok alapján biztosítható a hozzáférés a jogi szolgálat dokumentumaihoz. Én úgy tudom, hogy az Európai Unió joga alapján születtek meg ezen döntések a tanácson belül, tehát a szerződésekben lefektetett normákat és a Bécsi Egyezmény szabályait alkalmaztuk, tehát itt szolid jogalap alapján döntöttünk. Köszönöm, mondja az elnök. A zöldek nevében Roméva úr. Köszönöm szépen. Mindenek előtt szeretnék önnek gratulálni, mert úgy gondolom, hogy valóban nagyon hosszú a menetrend. Először is az Európai Védelmi Okirattal kapcsolatban szeretnék kérdezni. Tudom, hogy ez az egyik legfontosabb döntés. Tudom, hogy vannak olyan országok, amelyek még problémákat vetnek fel ezzel kapcsolatban. Szeretném tudni, hogy melyek ezek az országok, és melyek a problémák amelyekkel szembe kell néznünk az elkövetkező napok során. Másodszorban elnézést szeretnék kérni, de a SWIFT továbbra is egy lényegi kérdés. Az eljárásról beszéltünk, kollégáim erről már szóltak, én csatlakozom az ő panaszaikhoz, de volna egy érdemi kérdés is. Intfeld kollega kérdéséhez szeretnék még egyet hozzátenni. Önök az Európai Bírósághoz fordultak ahhoz, hogy kikérjék a tartalomra vonatkozó véleményüket? Mert úgy tudom, hogy számos megoldatlan nyitott kérdés van még, hiszen itt egy olyan határozatról van szó, amely azon adatokat érinti, amelyek Európából az USA-ba kerülnek, ugyanakkor nincs ellentételezés az USA részéről. Tehát itt nem pusztán az adatvédelemről van szó, hanem az európai jogszabályokról, amelyek itt kockán foroghatnak. Tehát az első kérdésem nagyon konkrét ebben a tekintetben. És a következő kérdésem a Guantanamo-ról érkező személyekre vonatkozik. Tudjuk, hogy európai országok, mint Spanyolország befogadnak ilyen személyeket. Vannak-e jogi nehézségek ezzel kapcsolatban? Tegnap semmit sem hallottunk erről, ugyanakkor a parlamentben nagyon is mélyrehatóan megvitattuk ezen kérdéseket az utóbbi időben. Tehát szeretném tudni, hogy mi a dolgok jelenlegi állása, hogyan kívánnak tovább lépni, és hogy más személyeket is befogadnak majd ezen rendszer keretében. Köszönöm, miniszter úr! Köszönöm szépen a kérdéseit. Az első kérdését illetően az Európai Védelmi Okirat, ahogyan ezt említett, alapvetően egy kölcsönös elismerésre épülő mechanizmus. A problémák azért merülnek fel, mert itt az áldozatok védelméről van szó, akik letelepednek a különböző tagállamokban, de itt különböző jogrendekkel állunk szemben. Vannak országok, ahol például a családon belüli erőszak esetében egy polgári hatósághoz döntést, más országokban viszont büntető jog alapján születik meg a bírói határozat, és vannak országok, ahol adminisztratív hatóságok döntenek. Tehát azon dolgozunk, hogy harmonizáljuk ezen rendelkezéseket, de úgy gondoljuk, hogy a kölcsönös elismerés lehetővé teszi azt, hogy előrelépjünk ebben az irányban. Ez a fő nehézség, amelyre eddig szembe találtuk magunkat, de 12 tagállam ezt már támogatja, és úgy gondolom, hogy határozottan előre tudunk lépni, mert ez a mechanizmus nagyon fontos az európai polgárok számára, nagyon hasznos, nem csak a terrorizmus tekintetében, hanem a nemekkel kapcsolatos erőszak tekintetében is, mert ez az európai polgárok számára rendkívül fontos. A következő kérdés pedig arra vonatkozott, hogy az Európai Bírósággal konzultáltunk-e a SWIFT ügyében. Azt kell mondjam, hogy az elemzésre rendelkezésre álló időszaknak most kellene elkezdődnie, méghozzá itt a parlamentben. Eddig mindössze annyi történt, hogy meghoztunk egy átmeneti döntést, amely az időkerettől is függött, egyéb garanciákat is kapcsoltunk ehhez. Az egyetlen célunk az volt, hogy megakadályozzuk azt, hogy a biztonsági mechanizmusok megszakadjanak. Fontos azonban megnézni, hogy a jogi szakértők hogyan értékelik ezt a folyamatot. Nem csak a rendőri szakértők, hiszen nekik is kell a mechanizmus hatékonyságát értékelniük, de az ellenőrzési mechanizmusok értékelésére is szükség van. Tehát kilenc hónap áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy elgondolkodjunk, és hogy ez a parlament meghozza a döntést miután elemzi a helyzetet. És minden bizonyal ez egy helyes, helytálló döntés lesz az európai polgárok számára. Ami pedig a Guantanamo-i foglyokat illeti, annyit szeretnék mondani, hogy különböző uniós tagállamok megállapodást kötöttek annak érdekében, hogy bizonyos személyeket befogadnak. Ezt követően azonban a bel- és igazságügyi tanácsban foglalkoztak a miniszterek ezzel a kérdéssel. Én nem rendelkezem konkrétabb információval, azon túlmenőleg, hogy az integrációt hogyan próbáljuk megvalósítani. Köszönöm. A GUE nevében Verzsát asszony. Köszönöm, nem én vagyok a koordinátor, de ő helyette ma én szólok. Miniszter úr, szeretnék én is visszatérni. A SWIFT megállapodás kérdésére elnézést kérek, de én úgy gondolom, hogy ön is úgy jár el, mint az előző svéd elnökség, tehát igazából kikerülő válaszokat ad. Igenis a biztonságnak mindenképpen prioritása van az adatvédelem felett. Már több hónapja ugyanazt a kérést fogalmazza meg a parlament. A harmadik hónapja kérdezzük ugyanazt a önöktől. Mm, az elnökség mindig időkeretekre, rövid időre hivatkozva kikerüli a válaszadást. A múlt héten a plenárison azt hallottuk, hogy fordítási problémák vannak. Hónapok óta fordítani kell ugyanazt a dokumentumot. Én azt gondolom, hogy a Lisszaboni szerződés végrehajtásának ellenére a parlamenttel nem lehet így bánni. Ez egyszerűen elfogadhatatlan. Mi minnyáján meggyőződéssel hisszük és hallottuk Reding és Mászröm asszonyok, biztos asszonyok véleményét, mely szerint nem lehet eltérően viselkedni e kérdésben. A biztonság kérdését és az emberi jogok kérdését egy szinten kell kezelni. A biztonsági problémára a parlament rábólintott, ez rendben van, de mi a személyi jogok kérdésével a helyzet. A parlament véleményét nem hallgatták meg, a parlament állásfoglalást fogadott el, és az, a parlamenti állásfoglalás gondolatait, állításait három hónapja nem veszik figyelembe. Mindig ugyanazt a választ kapjuk, az idő rövid, az idő véges. Pontosabb választ kérek, jogi pontos választ kérek öntől. Miniszter úr, miért ilyen az időkeret? November 31-én a tanács egy döntést, határozatot hozott, és nem tudta kivárni a tanács furcsa módon december 1 Köszönöm szépen, miniszter úr. Köszönöm szépen, Verzsát asszony, köszönöm ezt a hozzászólást. Akit leginkább érdekel az adatvédelem, illetve a karta az alapjogi karta 8. cikke, higgye el, az én vagyok, az igazságügyi miniszter. Ugyanakkor annak érdekében, hogy az alapvető jogokat védjük, és ne sérüljön az európai polgárok biztonsága, arra van szükség, hogy közös alternatívákat keressünk, és ezen együtt dolgozzunk és ez az az időszak, amely most kezdetét vette. Ez egy olyan időszak, amelynek során nem csak a SWIFT-ről kell beszélnünk, hanem az adatvédelemről, a biztonságról általánosságban, és ezt egy sokkal szélesebb perspektívába kell helyeznünk. És ide tartozik az adatcsere is. Két dologgal teljes mértékben egyetértek, ami az arányosságot és az intézkedés hatékonyságát illeti, illetve mennyiben érinti ezt az alapvető jogot, ami az európai polgárok adat, adatainak védelme. Ugyanakkor rendkívül fontos azzal is tisztában lennünk, hogy hogyan tudunk közös biztonsági politikákat fenntartani olyan országokkal, mint ebben az esetben az Egyesült Államok. Tehát ez az a kontextus, amelyben mozgunk, és az eddig meghozott döntések egész egyszerűen azért születtek, hogy az eddig elért eredmények sérelme nélkül eljussunk ehhez a kontextushoz, hiszen közösen kell egy alternatívát kidolgoznunk. És tudomásom szerint november 30-án nem létezett egy megalapozott alternatíva, amely kellő módon egyensúlyba hozta volna a szabadságot, az adatvédelmet, illetve a biztonságunkat. Az első aspektus alapvető fontosságú, de azt hiszem, hogy ezért nem lenne szabad a másodikról lemondanunk. Itt egy átmeneti megállapodásról van szó, egy olyan megállapodásról, amely átmeneti, ideiglenes jellegű, amely időben meghosszabbítja a már létező megállapodást, és most kitűnő lehetőség előtt állunk, hogy elgondolkozzunk azon, hogy melyek azok a nagyon is megalapozott aggályok, amelyeket itt a parlamentben és ebben a szakbizottságban hallhattunk. Köszönöm. Köszönöm, miniszter úr. Nem látom, hogy az ECR frakció itt lenne, illetve bármely képviselője szót kért volna. Úgyhogy most elkezdjük a második fordulót, amelyben meghallgatjuk a képviselőket, és arra kérnék mindenkit, hogy tartsa magát az időkerethez, hogy minél több képviselőt meghallgathassunk. Jó néhányan szót kértek már most. Arra kérnék mindenkit, hogy egy percben tegye fel a kérdését egymás után, és ezt követően majd a miniszter úr jegyzetel, és végül megválaszolja az elhangzott kérdéseket. Először is, Fosz úr, köszönöm szépen. Először is, miniszter úr, egy nagyon nehéz örökséget kapott, főleg ami a SWIFT-et illeti, hiszen mindig az a benyomásunk, hogy már második alkalommal is figyelmen kívül hagytak bennünket, az Európai Parlamentet, ami a már említett dolgokat illeti. Először is, hogyha tartalmilag a nyugati világ számára tényleg ennyire fontos egy ilyen megállapodás, akkor felmerül bennem a kérdés, hogy az intézmény közi együttműködést miért kezelték ilyen dilettáns módon. Említette, hogy egy globális megállapodásról van szó, de felmerül bennem a kérdés, hogy az Európai Parlamentet miért nem lehet akkor bevonni ebbe a folyamatba, ha már globális megállapodást kívánnak kidolgozni. Egy ilyen globális megállapodás tartalma figyelembe kell, hogy vegye a különböző standardokat, illetve a különböző kultúrákat. Éppen ezért az a benyomásom, hogy a globális megállapodás lehet, hogy egyelőre csak egy elképzelés, minden esetre hálás lennék, hogyha ezt egy kicsit jobban ki tudná fejteni. Senyora. Romero asszony. Egy percet kap. Köszönöm, elnök úr. Nos, valóban az egyik alapvető fontosságú témánk a parlament szerepével kapcsolatos. Egy új időszak kezdődött meg, ugyanis most már a Lisszaboni szerződés érvényes, ugyanis a harmadik pillérben a parlamentnek alapvető szerepe jut. Azt szeretném kérdezni öntől, azon túl, hogy megköszönöm, hogy eljött hozzánk, illetve megköszönöm ambiciózus álláspontját az alapvető jogok elismerése területén, illetve a kölcsönös elismerés területén. Ez ugyanis az előző időszak megfékeződését feloldja. Szeretném elmondani önnek, illetve megkérdezném, hogy milyen garancia eszközöket tud biztosítani az adatvédelem szempontjából, illetve az egyensúlyjal való illetve a biztonsággal való kiegyensúlyozottságról. Ez a folyamat rosszul indul, de reméljük, hogy jól folytatódik. Köszönöm, mondja az elnök. Latford asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék egy kérdést feltenni arról, hogy a miniszter úr megnézi-e az európai elfogató arancs elfogató parancs működését, ugyanis beszéltünk az eljárási jogokról, illetve a tolmácsoláshoz, fordításhoz való jogot, Azonban egyes tagállamokban az európai elfogató parancsal visszaélnek, azon, ugyanis ez arra szolgál, hogy az ítélethozatalra vigyék vissza az adott országba az áll, polgárt, illetve az elkövetőt, ehhez képest teljesen másra is felhasználják. Aztán az Egyesült Államokkal kapcsolatban pedig bizonytalan kimenetelű letartóztatásban tartanak embereket, azaz azt szeretném kérdezni, hogy itt mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy a vádemelés vagy a szabadonbocsátás megtörténjen. Ez a transatlanti program tekintetében nagyon fontos. Aztán pedig Zapatero úr nem adott megnyugtató választ a Swiftre, ugyanis azt mondta, hogy az ideiglenes megállapodás megszűnik létezni, hogyha a parlament nem ért egyet vele. Ugyanakkor viszont azt is mondta, hogy az ideiglenes, illetve átmeneti alkalmazást nem lehet felfüggeszteni. Most akkor lehet, vagy sem? Köszönöm szépen, mondja az elnök. A többi képviselő is elkezdte föltenni a kezét. Szeretném jelezni, hogy zártuk a listát. Bonszúr következik, egy percet kap. Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr arról beszélt, hogy megerősítik az alapjogokat. Én két dokumentumról szeretnék szólni, az alapjogi kartáról, illetve az Európa Tanács emberi jogi egyezményéről. Az AFKO bizottságban hétfőn kételyek merültek fel az úgynevezett opt-out érvényesség esetében. Három ország élvezi ezt az opt-out lehetőséget. Azt is javasolták, illetve megemlítették, hogy miután az EU kollektíve aláírja az emberi jogi egyezményt, hogyha egy ország állampolgára, amely az opt-outot élvezi, a Strasburgi Emberi Jogi Bírósághoz fordulhat. Remélem, hogy a kérdésem nem volt túl bonyolult. Köszönöm, mondja az elnök. Gál Kinga asszony következik. És az alapvető jogok területére kérdeznék rá. Egyrészt törvendek, eh, miniszter úr, hogy a trió eh, együtt eh, dolgozta ki közösen azt a programot, amit majd aztán a követő, a spanyol elnökséget követő belga és magyar elnökséggel együtt kell végrehajtani. Én úgy érzem, hogy a Lisszaboni szerződés életbelépését követő első trió, és ezenről az első spanyol elnökségnek különleges felelőssége lesz abban, hogy milyen konkrét lépéseket fognak a, az alapvető jogok kartájának a, a az, élet, az alkalmazása területén hozni, az alapvető jogok védelme területén, az őshonos kisebbségek védelme terén. És lenne egy konkrét kérdésem, hogy ha azt hallottuk, hogy minden, most már hamarosan megkezdődnek a szakértő egyeztetések az Európai Emberjogi Konvencióhoz való csatlakozásról, de mik a tervek? mi lesz a menetrend, mikorra tervezi az elnökség a csatlakozásunkat ehhez az egyezményhez. Köszönöm. Thank you. Mrs. Head. Köszönöm, így az elnök Hedasszony következik. Tack så mycket, herr ordförande. Eh, ministern snuddade vid Köszönöm, elnök úr. A miniszter úr említette az emberkereskedelmet, és azt is mondta, hogy meg kell változtatni ennek a hátterét, de ami ezt a borzalmas bűncselekményt illeti, ez a rabszolgaság egy modern formája, Úgyhogy ezzel kapcsolatban szeretném tudni, hogy az elnökség mit szeretne tenni, és az EU-nak milyen lehetőségei vannak arra, hogy az ilyen bűncselekményeket elkerülje. Készen áll az elnökség arra, hogy a tagállamokkal együttműködjön, hogy a tagállamok saját jogszabályokat hozhassanak az áldozatok védelme érdekében. Baró biztos úr javasolt ezzel kapcsolatban valamit a tavalyi kerethatározat tekintetében, de a svéd elnökség nem tudott megállapodni a tanácson belül ezzel kapcsolatban. Kíváncsi vagyok, hogy a spanyol elnökség dolgozik-e ezen a területen. Köszönöm. Köszönöm, így az elnök. Albrecht úr. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Mindössze egy megjegyzésem volna a swift kapcsolatban és egy kérdésem. Ha én jól értettem az elhangzottakat, akkor a SWIFT adatait már 2010. január 1-e óta nem továbbítják az Egyesült Államokba, mert a szerver megváltozott. Tehát január 1-e óta egy továbbítási űr merült fel. Éppen ezért meglep az az érvelés, hogy akkor miért számít a néhány napos különbség az adatok továbbítása szempontjából számomra lehetséges lett volna ezt még egy kicsit halasztani. A parlamentnek erről egyeztetnie kell. Ön nem ismerte fel azt a dimenziót, amely ezen eljárással kapcsolatos, hiszen az Európai Parlament alapvető beavatkozási lehetőségét nem biztosították, mert pedig a demokráciában szerintem ez nagyon veszélyes, és nem feltétlenül felel meg az alkotmánynak. Például Németországban teljes mértékben egyértelmű, hogy amikor egy alapvető joggal kapcsolatban hoznak döntést, akkor ez egy sokkal nagyobb horderejű döntés. Éppen ezért szerintem el kellene utasítani ezt az átmeti megállapodást. Jacolino. Köszönöm, Jacolino úr. Benvenuto intanto, signor. Köszönöm szépen, elnök úr, én is üdvözlöm a miniszter urat. Nagy, nagyon figyelemmel Hallgattam az előadását, és mindazt, amit elmondott, például az online igazságszolgáltatásról valóban, és a portál a modernizáció útján fontos, mi is szükségesnek látjuk mindezt. Itt a harmadik országbeli együttműködéseket sem szabad elfelejtenünk. Ugye tudják, hogy május 10-én, 11-én a Grizsanban egy találkozóra kerül majd sor ezzel kapcsolatban. Ugye tudják, hogy a földközi tenger térsége egy igen kényes régió, vajon eljött-e az ideje annak, hogy meghatározzunk egy külön stratégiát, nem csak bilaterális megállapodások keretében a harmadik országokkal, hanem annak érdekében is, hogy a bevándorlók profilját újra átgondoljuk, hiszen ők potenciális forrás egyébként a munka helyteremtésben fontosak. Köszönöm, Borszelino asszony. Grazie, signor Presidente. Ehm, Köszönöm szépen, elnök úr. Fel szeretném hívni a, a miniszter úr figyelmét egy kérdésre, mégpedig a szervezett bűnözés maffia jellegű gyakorlására. Ez egy különleges kérdés az egyszerű szervezett bűnözéssel szemben. A spanyol elnökséget kérdezném meg arról, hogy olyan szabályokat szeretne javasolni, amely a maffia tagjaitól elkobzott javakra vonatkozni. Olaszországban szociális felhasználást lehet biztosítani az ilyen elkobzott javak esetében. Én nem tudom, hogy a spanyol elnökség mit gondol erről a megoldásról. Ami pedig a tanúk kérdését illeti, ezzel kapcsolatban is szeretnék felvetni egy kérdést. Vajon a tanúk védelmére nem csak biztonsági aspektusokból gondol-e az elnökség, vagy az életminőségük javítása fontos-e? Zipel asszony, köszönöm szépen. Elnök úr, miniszter úr, az utóbbi hónapokban arról vitázunk, hogy hogyan lehet a polgári jogokat és a biztonságot egyensúlyba hozni. Az én benyomásom azonban némileg eltér ettől hiszen mindig, amikor bíráló kérdéseket teszünk fel a polgári jogokra vonatkozóan, de a biztonságra vonatkozóan is, amikor például olyan ellenőrzési mechanizmusokról van szó, mint a SWIFT, akkor főleg az utóbbi hetekben azt az érvet hallhatjuk, hogy igazából ezt jóvá kell, hagynátok, jóvá kell hagynotok, vagy szeretnétek felelősek lenni, hogyha egy újabb merényletre kerül sor? Ön említette, hogy a biztonságpolitikánkat gyengítenénk, hogyha a SWIFT megállapodást nem hagynánk most jóvá. A parlamentnek a mai napig nincs bizonyítéka arról, hogy mennyire hatékony ez a megállapodás. A SWIFT eljárás idestova 8 éve a gyakorlatban alkalmazást nyert, és említette, hogy a szakértők megerősítették, hogy mennyire fontos ez a megállapodás. De amikor bírálatok érik, amikor kérdéseket teszünk fel, akkor azt mondja, hogy most kell elkezdeni az értékelést. Ez azonban annyira ellentmondásos, hogy nem tudom egyszerűen elfogadni azt, hogy konkrét ismeretek nélkül bárhogyan is jóvá hagyjuk ezt a megállapodást. Okay. Köszönöm. De Jong következik. Dank u wel, voorzitter. Ik, uh... Köszönöm, elnök úr. Szeretnék csatlakozni mindahhoz, amit hallottunk a SWIFT-ről. Persze, azt is látom, és nagyon sajnálatosnak találom, hogy miniszter úr konkrét választ nem tud adni a kérdéseinkre. Szeretném tudni, Szeretnék most valami másra rámutatni. Amikor az igazságszolgáltatásról van szó Európában, akkor a kölcsönös elismerés az alapköve az igazságszolgáltatásnak, amikor bizonyítékokról beszélünk. De az az érzésem, hogy nagyon kevéset teszünk a felülvizsgálatért, a vizsgálatért, és azért is, hogy igazából a bizonyíték felvétel hogyan történik, komoly Hollandiában a kételj a bizonyíték bizonyítás felvétellel. Egyetérte azzal, hogy a jogállamiság hogyan alakul minde, minde kérdéskörben, de valahol az emberi, jogot, az emberi jogokat is tiszteletben kell tartani általában, de a bírósági eljárások során még inkább. Köszönöm szépen, Borgézi úr, kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon. Nem, nem régiben Sárközi francia elnök úr újra elmondta, hogy az illegális bevándorlással kapcsolatban mi az álláspontja a francia kormánynak. Létezik mm, ilyen jogsértés, mármint hogy az illegális bevándorlás jogsértése, mint olyan több országban. A, a spanyol elnökség erről a jogállásról mit gondol, és általában ami a bevándorlás európai stratégiáját illeti a véleménye. Turno de preguntas. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Akkor most az igazságügyminiszternek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm képviselők igyekszem az egyes kérdéseket csokorba venni, hogyha megengedik, főként azokat, amelyek újra jól lehet szétszórt módon ugyanazzal a témával kapcsolatosan merültek fel. Először tehát azokkal foglalkozom, amelyek a SWIFT-re vonatkoznak, igyekszem a lehető legvilágosabban fogalmazni. A tanács nem döntött a SWIFT lényegéről, tartalmáról, illetve gyakorlatilag bármilyen döntés, ami az európai állampolgárok szabadságjogait illeti, az adatvédelmet, a biztonságpolitikát, ez egy olyan döntés, ami az Európai Parlament hatáskörébe tartozik. A tanács egy átalakulóban lévő helyzetben van. Ugyanis az egyik szerződésről átállunk a másikra, és meghosszabbít valamit, ami már létezett. Az a vállalat, amely kezeli ezeket az adatokat, a SWIFT adatokat ebben az esetben, egy szerkezet átalakításon megy keresztül, és az az információ, amit az észak-amerikai hatóságok a koráb- korábban közvetlenül megkaptak, nem kaphatják meg most ezt közvetlenül, hanem az adatvédelmi hatóságok hozzájárulása kell ehhez. Tehát nem született döntés a tartalmi kérdésekről. Semmi olyan szándék nincsen, erről biztosíthatom önöket, hogy információkat vonjunk ki, vagy pedig megpróbáljunk egy döntést elnapolni, ami a Lisszaboni szerződés alapján egyértelmű, a parlamentre tartozik ez a döntés. Azonban valamit figyelembe kell vennünk. November 30-án lejár a jogalap, hogy ezt a rendszert életben tartsuk. Tehát csak a rendszer meghosszabbításáról van szó, nem pedig arról, hogy addig a létező elemeket megváltoztatjuk, másodszorban pedig a nemzetközi szerződésjog kötelmi jog alapján lehetetlen elhalasztani az érvénybelépést, ugyanis ez egy egyoldalú döntés lenne. Tehát ez a valóság hasonlóképpen tény az is, hogy a parlament fog dönteni erről, nem erről a konkrét kérdésről, hanem ami engem igazán foglalkoztat miniszterként, ez a biztonság és az adatvédelem témája. Így módon a nyolcas cikket az Európai Alapjogi Kartából valódi tartalommal töltjük meg. Van idő erre, van idő arra, hogy elgondolkozunk, hogy információt gyűjtsünk, ahogyan ezt a tanács is meg fogja tenni, hogy meghallgassuk a szakértőket, és hogy szilárd alternatívát építsünk ki egy nagyon bonyolult kérdésben. Ez lesz az egyetlen szándék, ami az intézményi lépések mögött húzódik meg. Tehát semmiféle lényegi döntés nincsen, hanem egy meghosszabbítást alkalmazunk, és reméljük, hogy a parlament a valódi döntést meghozza ezzel a kérdéssel kapcsolatban, illetve az ehhez szorosan kapcsolódó témáknál is. Ami pedig, illetve ezt szeretném mondani, hogy munkacsoportok jöttek létre az Egyesült Államok és az Európai Unió részvételével, ennek az eredményeit tudhatjuk egyébként, hasonló módon az általuk készített jelentéseket is. Nagyon jogos aggájai vannak a parlamentnek az adatvédelemmel kapcsolatban, ezeket ismerjük, figyelembe is vesszük. Ugyanakkor viszont megvizsgáltuk, megnéztük, hogy a szakértők mit tartanak erről, ugyanakkor viszont itt az Európai Parlamentben fogjuk megvitatni azt, hogy mennyire hasznosak az ilyen jellegű intézkedések, illetve adatgyűjtések, mint például a SWIFT a biztonság szempontjából. Ami pedig az európai védelmi okiratot illeti, illetve annak működését. Nemrégiben tettek közé egy értékelést, amelyet a bizottság készített ennek az okiratnak a működéséről, és ez kielégítő. Nyilván vannak túlzások, a gyakorlatban léteznek olyan esetek, amikor nem észszerűen alkalmazzák ezt az eszközt. Így módon esetről esetre próbálják kijavítani azokat a problémákat, amelyek egy nagyon hatalmas eszköz keretén belül merülnek fel. Az értékelő jelentésben pedig azt láthatjuk, hogy általánosságban kielégítő az eszköz alkalmazása. Nyilván tökéletesíteni kell az egyes túlzásokat, a tanács ezeket figyelembe vette, és dolgozik már ebben az irányban. A lehetőséget kihasználom arra is, hogy hogy foglalkozzak egy másik témával, egy kicsit átugrottam a kérdések sorrendjét, remélem, hogy megértik. Nagyon érdekes téma merült fel, a jogállamiság értékelésével kapcsolatban az Európai Unió területén. Kétség kívül ez prioritás kell legyen, garantálnunk kell az európai polgárok számára nem csupán a jogalkotás harmonizációját, hanem elsősorban azt is, hogy ezek a jogszabályok, még, amelyek még nem kerültek harmonizálásra, alkalmazkodjanak, illetve arra mutassanak, hogy a jogállamiságot, illetve annak alapelveit tiszteletbe tartsuk. Ezek az előzetes értékelések rendkívül értékes eszközök arra, hogy megismerjük a valóságot. Nem csupán a szabályozás szempontjából, hanem azzal kapcsolatban is, hogy napról napra hogyan működnek igazságszolgáltatási rendszereink nem csak arról van szó, hogy mit mond a törvény Európában, hanem azt is, hogy hogyan alkalmazzák a törvényt, milyen eredményekkel. Ez egy nagyon jogos aggály, amit szem előtt, szem előtt tart a tanács valamennyi tagja, és Spanyolország ehhez csatlakozik. Ami pedig az Európai Alapjogi Kartát illeti, illetve az Európai Unió csatlakozását az egyezményhez, Nos, valóban nagyon sok technikai, ismeretlen tényező van itt még, például, hogy hogyan tudjuk szabályozni a tagállamok jelenlétét, az unióval meg kell néznünk, hogy milyen formulákat tudunk kialakítani. Eljárási szempontból például vannak olyan kérdések, amelyek arra vonatkoznak, hogy az alapjogokat kiértelmezi Strasbourg vagy Luxemburg, amikor a két bíróság joghatóságát meghatározzuk, illetve vannak technikai problémák is nyilván, mint amelyeket említettem. Minden esetre úgy gondolom, hogy alapvető fontosságú, hogy Európa, mint olyan, a lehető leghamarabb csatlakozzék a Lisszaboni szerződés feltételeinek megfelelően ehhez az európai egyezményhez. Tény, hogy az az hogy a jegyzőkönyv átmeneti időszakokat biztosít egyes tagállamok számára minden esetre nagyon konkrét technikai megoldások vannak arra vonatkozóan, hogy megoldásokat biztosítsunk. Gálasszony egy másik témát is említett, azzal kapcsolatban, hogy a római egyezményhez csatlakozunk, a lehető leghamarabb arra törekszünk, hogy tárgyalási mandátumot kapjunk, annak érdekében, hogy valóságá váljon ez a csatlakozás a lehető leghamarabb. Úgy gondoljuk, hogy ez jó Európa számára, illetve valamennyi európai polgár számára. Illetve arról is beszélt, hogy mennyire fontos diszkrimináció ellenes záradékokat egyes nagyon konkrét kontextusokban, mint például a polgári jogot illetően. Természetesen ezt alapvető fontosságúnak tartjuk. A személyek egyenlőségét át, minden szempontból figyelembe kell venni, például az örökség, az örökbefogadás, a házasságkötés tekintetében. Ezt mindig figyelembe kell vennünk, az állampolgárok egyenlőségét az Európai Unióban valamennyi jogalkotási tevékenységben. Aztán pedig emberkereskedelemről kérdeztek. Ez is alapvető fontosságú az Euró- a spanyol elnökség számára. Nagyon aktívan dolgoztunk ezen a dokumentumon, még a svéd elnökség alatt is, és a bizottságtól is azt kértük, hogy a lehető leghamarabb ezt a dossziét adja át, hogy azt ne blokkolják, ugyanis egy nagyon fontos konszenzus alakult ki legalábbis a tanácsban e témával kapcsolatban. Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy Európa vezető szerepet vállaljon valamennyi országban, valamennyi szervezetben az emberkereskedelem elleni küzdelemben. Ugyanis ezt együtt kell elvégeznünk, ezt a feladatot. Aztán kérdéseket tettek fel például a bevándorlás témakörében. Ezzel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy a tanácson belül a bevándorlási miniszterek foglalkoznak ezzel a témával. Jó lehet Spanyolország olyan ország, mint a legtöbb egyébként déle európai ország, amely miért különösen foglalkoztat az együttműködés ezen a területen. A bevándorlók integrációja, megfelelő határellenőrzési politika, hogy hogyan lehet egy jó európai térséget kialakítani, ezekkel a témákkal kapcsolatban alapvető fontosságú, és a az elnökség részéről igyekszünk koordinálni a különböző ügynökségek tevékenységét, illetve a normatív eszközöket, és ezek, ezt majd tovább küldjük a parlamentnek. Nagyon fontos tehát az a gondolat, ami innen indult ki a mediterrán térséggel kapcsolatban, illetve hogy az milyen fontosságot nyer, főként a mediterrán térséggel való együttműködésben, észak-afrikai országokkal. Együttműködésre gondolok nem csupán bíróságira, hanem szélesebb körű együttműködésre, hogy ezeket a kérdéseket az országokkal megoldhassuk. Szervezetbűnözés szintén egy nagyon fontos téma. Amikor terrorizmusról beszélünk, akkor egy nagyon aggasztó valóságra összpontosítunk társadalmunkban. A szervezett bűnözés ugyanis globális szintéren működik, nagyon erőteljes eszközökkel rendelkezik. Az aggályok, amelyek elhangzottak a javak elkobzása terén, illetve a tanúk védelme területén nagyon fontos aggályok, és fontosak Spanyolország számára is, főként a kábítószer kereskedelemmel kapcsolatos szervezetbűnözés tekintetében. Az EU egyes tagállamaiban ez egy nagyon aggasztó valóság. Ebből a szempontból az áldozatvédelmi dokumentum, illetve okmány pontosan arra törekszik, hogy a tanúkat védhessük. Azonban, miután ezt megbeszéltem a különböző tagállamokkal, és foglalkoztunk ezzel a tanácsban, arra jutottunk, hogy kedvezőbb lenne, hogyha ezt az eszközt, az áldozatvédelmi eszközt dolgoznánk ki, erősítenénk meg, főként azért, hogy a bizottság egy közös javaslatot dolgozzon ki az áldozatok jogaira vonatkozóan az Európai Unión belül. Kétség kívül ez a téma nagyon foglalkoztatja az elnökséget. Aztán pedig, ami a javak elkobzását illeti, emlékeztetnék arra, hogy nemrégiben egy európai irányelvet hagytak jóvá a az elkobzott javak újraosztása témakörében, de egy sokkal hatalmasabb eszközre van szükségünk az Európai Unión belül. Nem tudom, hogy kimaradt-e még valami, hogyha esetleg így volt, akkor kérem, hogy bocsássák ezt meg nekem. Természetesen rendelkezésre állok. Minden esetre szeretnék mindenkinek köszönetet mondani. Szeretnék köszönetet mondani a bírálatokért, ugyanis a parlament azért van itt, hogy rámutasson dolgokra, ezt meg is köszönöm önöknek, de szeretném kiemelni, hogy az elnökség együtt akar működni a parlamenttel, szeretné elemezni a témákat a parlamenttel együttműködésben, és mindig abból az elképzelésből indul ki, hogy aki az utolsó szó a szabadságjogok tekintetében, az ez a szakbizottság és az Európai Parlament egészen konkrétan. Nagyon köszönöm, miniszter úr, mondja az elnök, nagyon intenzív, nagyon sűrű, érdekes és gyümölcsöző vita volt ez. Köszönjük a miniszter úr részvételét, illetve a szakbizottság tagjainak részvételét, akik hozzászóltak ezekhez a témákhoz. Végezetül pedig az igazságügyi miniszter úrnak sok sikert és bátorságot kívánunk, illetve minden jót ahhoz, hogy megvalósítsák céljaikat. Nagyon fontos napirendi pontjaink vannak még hátra. Zsilde Kersov, az EU terrorizmus elleni koordinátora is itt van illetve az Európai Adatvédelmi Hatóság képviselője. Ők is részt vennek, vesznek egy későbbi ponttal kapcsolatban, de mielőtt még folytatjuk a munkát, tapsoljuk meg a miniszter urat. Köszönöm.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 As we said, we're about to Ahogyan említettük, az imént folytatjuk most a napirend megvitatását. És még mielőtt áttérnénk a következő pontra, engedjék meg, hogy bejelentsem, hogy a politikai, hogy a frakciók koordinátorai a koordinátorok ülésén amelyre tegnap került sor este itt ebben a teremben, meghozták a következő döntést, kinevezték a következő jelentéstevőket. Henis Plesert asszony, ő lesz a jelentéstevő a Swiftről szóló jelentésnél, Intfeld asszony pedig a PNR jelentéssel foglalkozik majd, az USA és Ausztrália vonatkozásában. És Romero López asszony ő készíti majd el az Európai Védelmi Okiratról szóló jelentést. Úgy látom, hogy nincs ellenvetés senki részéről, úgyhogy ebben megállapodtunk. Most pedig áttérünk a következő napirendi pontra, ez a 11. napi rendi pont az Európai Védelmi Okiratra vonatkozik. Igen, Buzutil úr. Elnök úr, még mielőtt folytatnánk, ha megengedi, egy ügyrendi kérdést tennék fel. Ami a SWIFT-et illeti, szeretném megerősíteni, hogy a mi szakbizottságunk kérte jogi tanácsot a jogi szolgálatoktól arról, hogy mi a helyzet ezen megállapodás konkrét szövegével. Talán a raportőr, akinek mellesleg gratulálok, kívánja ezt kommentálni, de a helyzet az, hogy a hét elején kértem információt arra vonatkozóan, hogy kértünk-e egyértelmű információt ezen megállapodás tartalmáról, és nem tudom, hogy történtek-e lépések ebbe az irányba. Szakértőket bevonunk-e ebbe a kérdésbe, hogy egy koherens álláspontot alakítsunk majd ki. Köszönöm. Igen, tegnap feljegyeztük ezt a javaslatot. Még nem történtek meg a szükséges lépések, de erre sor kerül majd. A jogi szolgálattól egy sürgős szakvéleményt kérünk, és írásban a TPS-hez is, az adatvédelmi biztoshoz is fordulunk, hogy az ő véleményüket is kikérjük. Hennis Plesert asszony. Meghatározhatjuk a határidőt, talán péntek lenne jó. Igen, valóban. A lehetőleg sürgősebben járunk el. Tehát, ahogyan említettem, áttérünk a következő pontra, a 11-es napirendi pontra, Európai Védelmi Okirat. Victims Protection. Ez az áldozatok védelmével foglalkozik, ezt kezeli prioritásként a bűncselekmények áldozatainak joguk van ahhoz, hogy kártérítésben részesüljenek, és hogy a bűnelkövető büntetésben részesüljön. Az ő joguk Igen, az Európai Védelmi Okirata foglalkozunk először. Itt pusztán az ismertetésről van szó. Tegnap bejelentettük ezt a napirendi változtatást. a ma délelőtti ülésen foglalkozunk ezzel a ponttal. Említettük tehát, hogy 12 tagállam egy kezdeményezést terjesztett elő, amely az európai védelmi okiratra vonatkozó irányelvre vonatkozik. A cél az, hogy megfelelő mechanizmus léptessünk életbe, annak érdekében, hogy a súlyosabb bűncselekményt megakadályozzuk, amikor ugyanazon elkövető, ugyanazon áldozattal szemben követi el ezt a bűncselekményt. Erre gyakran sor kerül, főleg amikor a nemi összefüggésű bűncselekményekről van szó, vagy a kiskorúak szexuális kizsákmányolásáról. Tehát az Európai Unióban bárhová is költözzék az áldozat, lehetőséget biztosítunk számára, hogy a jogát érvényesítse néhány perc erejéig, maximum 5 percben José Molino Kovosznak adjuk meg a szót, aki a spanyol elnökséget képviseli, ismertesse ezt a javaslatot, ezt követően pedig meghallgatjuk Livent Altán urat, aki az Európai Bizottság álláspontját ismerteti majd. Molino Kovosz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszöntök mindenkit. Mikrofont kérünk. A mikrofont fordítsa közelebb. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszöntök mindenkit. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy röviden itt ismertethetem önök előtt az Európai Védelmi Okiratot. Ez egy olyan kezdeményezés, amelyre az elnök elnök úr is rámutatott, 12 tagállam kezdeményezése. És noha ezen 12 tagállam kezdeményezéséről van szó, kezdettől fogva egyeztettünk az Európai Bizottsággal, megvitattuk a javaslatot, és szerencsére az Európai Bizottság kezdetektől fogva támogatásáról biztosított. A bizottság egyébként aktív módon részt vesz ebben a, ennek a javaslatnak a kidolgozásában, is reméljük azt, hogy az új előadó, az imént kinevezett előadó együttműködésével szorosabban együtt tudunk majd dolgozni. Hogy miért terjeszt elő Spanyolország ezt a javaslatot? Nos, ennek nagyon egyszerű az oka. Megállapíthattuk, hogy egy jogi űr létezik az Európai, joghézag létezik az Európai Unióban a e tekintetben. A bűnelkövető, vagy a feltételezett bűnelkövető, amikor tartózkodási helyét megváltoztatja, és egy másik tagállamba költözik, akkor a az ideiglenes vele szemben alkalmazott intézkedést, illetve határozatot, illetve a büntetést máshol is alkalmazzák vele szemben. Ez egy felügyeletre vonatkozó kerethatározat, egy 2008-as határozat, vagy pedig a 2009-es az alternatív szankciókra vonatkozó határozat. Ugyanakkor azt tapasztalhattuk, hogy ha az áldozat az, aki elhagyja a tagállamot, ahol ezt az intézkedést, ezt a határozatot meghozták, akkor annak alkalmazása megakad az állam határon. Ugyanis az érintett tagállam határán túlmenőleg nem alkalmazzák ezt. Úgy gondoljuk, hogy ez egy elfogadhatatlan helyzet az Európai Unióban, mert úgy gondoljuk, hogy a szabad mozgás joga az egyik alapvető szabadságjog az Európai Unióban, kezdettől fogva, és ezért úgy gondoljuk, hogy ezáltal az áldozat nem tudja jogait érvényesíteni az Európai Unióban, hogyha egy másik tagállamba költözik. Sajnos a nemekkel kapcsolatos erőszak tekintetében nem rendelkezünk pillanatnyilag megbízható statisztikai adatokkal, hiszen vannak tagállamok, ahol nem is vezetnek ilyen statisztikákat. Ahol ezt megteszik, ott nem férünk hozzá az adatokhoz, hiszen nem lehet összehasonlítani az adatokat, mert nem mindig hasonló az összegyűjtésük a nemekkel kapcsolatos erőszak Európai Megfigyelő Központja majd egységes statisztikákat tud kidolgozni ezen a területen, és akkor végre megbízható adatok állnak majd rendelkezésünkre. Jelen pillanatban ez sajnos nem mondható még el. A spanyol elnökség során megpróbáltunk adatokat összegyűjteni a tagállamok részéről. 18 tagállam adott választ, de csak 13 tudott adatokat biztosítani és így a hatástanulmányt elvégeztük, és az derült ki, hogy 2008-ban 73 ezer védelmi intézkedés született a tagállamokban, olyan intézkedés, amely a lakosság 61,5%-ára vonatkozik hogyha kivetítjük ezen adatokat, akkor azt mondhatjuk, hogy 118 ezer ilyen határozat született az Európai Unióban. Ez egy nagyon jelentős szám, ami a védelmi intézkedéseket illeti, de hogyha megnézzünk olyan szervezeteket, mint a WAVE, a nők elleni erőszak egyik érdekérvényesítő szervezete Európában, akkor azt láthatjuk, a honlapjukon, az éves jelentésükben, a 2008-as éves jelentésben, hogy több mint 348 ezer esetben beszélhetünk a nőkkel szembeni erőszakról 15 tagállamban, mert mindössze 15 tagállam részéről tudott ez a szervezet adatokat összegyűjteni. Ha figyelembe veszük, hogy az áldozatok az ilyenfajta bűncselekmények áldozatainak mindössze egy százaléka az, amely az államhatárokon keresztül mozog, akkor ez egy nagyon jelentős szám. Éppen ezért biztosak vagyunk abban, hogy az Európai Parlament támogatásával, az európai tagállamok támogatásával megtaláljuk azt a technikai megoldást, amely által a védelem kiterjeszthető ezen a területen. Hangsúlyoznám, hogy itt a nemekkel kapcsolatos erőszakról van szó, de ez kivetíthető bármilyen bűncselekmény áldozatára, amikor is védelmi határozatról van szó. És elnézést kérek, elnök úr, mert 40 másodpercben túlléptem a biztosított időt. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Az Európai Bizottság képviselője, Szoga úr következik egy percben, ha meghallhatnánk az Európai Bizottság álláspontját is a tekintetben. Muchas gracias, señor presidente. Um, I'll switch to English from now. Köszönöm szépen, elnök úr, és most áttérnék angol nyelvre, mondja az előadó. Nagyon röviden. A bizottság teljes mértékben támogatja a spanyol elnökség javaslatát a célunk az nemekkel kapcsolatos erőszak áldozatainak védelme. A menetrend alapján reméljük, hogy minél hamarabb eredményeket érünk el, ha lehetséges, akkor ebben az évben. Tudják, hogy az áldozatok védelme az Európai Bizottság számára már hosszú ideje egy prioritást képez. Két jogalkotási anyag is létezik, az egyik a jogállásra vonatkozik, az áldozatok jogállására 2001-ből, és egy irányelv is létezik, 2004-ben született, ez pedig az áldozatok kártérítésére vonatkozik. Tavaly felülvizsgált ezeket a bizottság, és a jelentések arra következtetésre jutottak, hogy többet kell tennünk. A prioritás, ami az, adat, ami az áldozatok védelmét illeti, ezt Reding asszony megerősítette a legutóbbi meghallgatáson januárban megerősítette, hogy az áldozatok védelme valóban egy prioritást képez számára és a bizottság számára is. És szeretnénk együttműködni az, Euró, az spanyol elnökséggel ebben a tekintetben. Az Európai Bizottság valóban egy tanulmányt készít amely a hatástanulmányjal együtt majd a jövendőbeli jogszabályba épül. Ez egy átfogó jogszabály lesz, amely majd ötvözi az eddigi joganyagot, és gyakorlati intézkedéseket is tartalmaz majd. Előreláthatólag jövő év elején születik majd meg, és számítunk az elnökséggel való kitűnő együttműködésre. Köszönöm. Thank you. I've seen that. Köszönöm szépen. Látom, hogy jó néhányan jelentkeztek. Itt azonban nem az a célunk, hogy megnyissuk a vitát, mert erre a vitára majd a közeljövőben kerül sor. Azt javaslom tehát, hogy most térjünk át a következő pontra. Kijelöltük ugye az jelentéstevőt, Romero López asszony személyében, Úgyhogy azt javaslom, hogy a Libe szakbizottság egy soron következő ülésén majd meghallgatjuk az, a jelentéstevő javaslatait, és akkor vitázhatunk majd érdemben erről a javaslatról. Egy olyan javaslatról, ami mellesleg nagyon fontos prioritása a spanyol elnökségnek. Most pedig azt javaslom, hogy térjünk át a következő napi rendi pontunkra, ez a 9-es pont, új fejlemények a terrorizmus ellenes politikában, testátvilágító gépekről, illetve a Detroiti járatról van itt szó. Ezek rendkívül nagy érdeklődésre tarthatnak számot. Először is azt javaslom, hallgassuk meg az Európai Terrorizmus ellenes koordinátort, Gilles de Kerkhoff urat, azt követően pedig az Európai Adatvédelmi Biztos képviseletében Butarelli képviselő szól majd, és ezt követően a képviselők, a szakbizottság tagja is kérdéseket tehetnek fel. De Kirchhoff úr, parancsoljon. Thanks a lot, Mr. Chairman. Um, I'll go to the point. And... Köszönöm szépen, elnök úr. Átérek a lényegre, mert uh, tudom, hogy uh, gyorsan végig kell haladni a napi renden. Először is engedje meg, hogy elmondjam a következőt. Valójában Valóban a Detroiti incidens több vonatkozásban is érdekes. Először is megerősíti, ahogyan az nem meglepő, hogy a polgári légi közlekedés továbbra is egy kulcsfontosságú célpont a terrorizmus számára, ahogyan a közlekedés egyéb formái is, mint a tenger, illetve a vasúti közlekedés. Másodszorban hangsúlyozza, hogy az adatvédelem, illetve az adat az adatok gyűjtése és az adatok megosztása lényeges, emellett azonban fontos javítani azt a kapacitásunkat, hogy a különböző forrásokból levő adatokat jobban feldolgozzuk. Vízuminformációról, információról van itt szó, illetve az igazságszolgáltatásból származó információról, nyílt forrású információról, a magán szektorból származó információról hallottunk a SWIFT-ről is, és egyéb forrásokról. Ha megnézik John Brennan, az USA képviselőinek jelentését azzal kapcsolatban, hogy mi az, ami a Detroiti merénylet kísérlete kapcsolatban félre sikerült, akkor gyakorlatilag a különböző elemek összekapcsolásáról van szó. Ez egy nagyon érdekes és nagyon nyugtalanító fejlemény is, hiszen az Al-Qaeda különböző regionális központjai, ezen, ebben a konkrét esetben az arab félszigetről van szó, az iszlám Magrebben működő Al-Qaeda központ, ezen különböző Al-Qaeda kirendeltségek abban a régióban, amelyben eddig működtek, ezen most túllépnek. Egy szomáliai megpróbálta, megpróbált életére tört annak a annak a rajzolónak, aki a, a Dán sajtóban a rajzokat elkészítette annak idején. És több beutazásra, több, alkalom, több beutazásra jogosító vízummal rendelkezett. Mindezt megtalálhatják abban a jelentésben, amelyet elküldtem önöknek, és a korábbi négy-öt jelentésben is kitérek mindenre. Egyre fontosabb tehát, hogy a radikalizáció problémájára jobban odafigyeljünk. Ez a Mutalach személy egyetemet végzett az Egyesült Királyságban, és több helyen radikalizálódott. Hogy ez miért történt meg, nos erre a kérdésre is választ kell adnunk. Áttérnék a múlt heti toledói ülésünkre, ahol Napolitano belbiztonsági miniszterrel is tárgyaltunk. Az amerikai partnereink a radikalizációra egyre jobban odafigyelnek. Hogyha megnézzük a közelmúltbeli eseményeket, mint például a Zazi esetet, vagy a egyéb eseteket az USA-ban, egyre több szomáliai polgár csatlakozott a szomáliai harchoz. És ez is egy olyan terület, amelyen szorosabb együttműködésre törekedhetünk az amerikaiakkal. És még valami, amit megtalálhatnak a jelentésekben, a kudarcot vallott államok, mint például Jemen vagy a Szaharától déleső térségben létező nem működő államok, ezekre is jobban oda kell figyelnünk. Mert ezek egy menedékhelyet biztosíthatnak a terroristáknak. Ebben a kontextusban született tehát a közös nyilatkozat a múlt héten Toledóban, és azt hiszem, hogy a legtöbb kihívásra, amire kitértem, ezzel foglalkozunk. Először is a légiközlekedés biztonsága. Úgy gondolom, hogy konszenzus alakult ki a tanácskozáson arról, hogy itt sokkal többről van szó, mint bizonyos technikai berendezések alkalmazása a repülőtereken, hiszen egy többszintű megközelítést kell alkalmaznunk, és ennek része természetesen az adatgyűjtés, a PNR adatok pedig ide tartoznak, Továbbá az APIS adatok, illetve a hírszerzési információ, a rendőrségi információ az elveszített, illetve ellopott útlevelekről, a vízuminformáció, amikor valaki vízumot kapott vagy megtagadták tőle, illetve a belépésre és az országból való kilépésre vonatkozó információ is fontos. Hangsúlyoznám ismételten, hogy szeretnénk biztosítani középtávon az amerikaiakkal egy megállapodást, egy, egy listáról. De ezt csak akkor tudjuk megtenni, hogyha teljesül az előfeltétel. És az előfeltétel az, hogy jogilag kötelező érvényű megállapodásra van szükségünk, amely egy határozott adatvédelmi rendszert biztosít a magas szintű csoport, az adatvédelemmel foglalkozó magas szintű csoport úgy gondolom, hogy elért egy olyan szintű konszenzust, amely, noha még vannak akadályok, meg kell még vitatnunk a részleteket, amint a mandátum tervezetet megkapja a bizottság. Biztonságos úti okmányok, a biometrikus adatok beépítése az úti okmányokba szintén fontos, illetve az identitás kezelésének a magasfokú integritása. Ezek is lényeges kérdések. Számos országot világszerte érint a korrupció. Fennáll tehát annak a kockázata, hogy ha biometrikus úti okmányokat készítünk, akkor befagyasztjuk az identitást. Tehát egyfelől fontos a biometrikus adatok használ, felhasználása, de az identitás kezelése is. Tudom, hogy ebben a parlamentben komoly figyelmet szentelnek mindennek a kérdésnek, illetve a repülőtereken alkalmazott technológiának. Természetesen a biztonsága kapcsolatos kutatásba fokozottabban kell befektetnünk. Tudják azt is, hogy a hetedik keretprogramban 1,4 milliárd euró áll rendelkezésre a biztonsága kapcsolatos kutatás számára. Úgy tudom, hogy elkülönítettünk több mint 200 millió eurót 2010-re, hogy az ilyenfajta kutatást el lehessen végezni. És aztán ott vannak a test átvilágító gépek is. Ezen a területen fontos rámutatni arra, hogy minél hamarabb, mert hogy a tagállamok már kísérleteznek, tesztelik ezeket a gépeket, fontos, hogy a bizottság jelentését megkapjuk arról a három aspektusról, amelynek tekintetében önök joggal rámutatnak arra, hogy mennyire fontos az új test átvilágító szkenerek esetében biztosítani, hogy tiszteletben tartja az emberi méltóságot, nem ártalmas az egészségre, és valóban eredményes. Rámutatott arra, hogy Abdul Mutalab mit eh, hordott, mit viselt. A biztonsággal kapcsolatban hangsúlyozom, hogy ez mennyire lényeges. Nyilván emlékeznek arra, hogy a 27 tagállamban értékeltük a rendelkezéseket arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet megelőzni a terrorizmust, és az egyik aspektus az volt, hogy minden egyes tagállamban létre kell hozni egy központot. Mindössze 12-15 tagállam hozott létre egy ilyen fúziós központot, különböző forrásokból, az igazságszolgáltatásból rendőrség információt, nyílt forrású információt kell itt összegyűjteni. Ennek kivitelezése nem egyszerű, de ez egy nagyon fontos feladat, és a spanyol elnökség a múlt héten Madridban összehívott egy találkozót, 12-15 tagállam részvételével. Azon tagállamok voltak ott, akik már rendelkeznek ilyen központtal, és arról volt szó, hogy hogyan lehet egy hálózatot létrehozni, az ausztrálok, a kanadai fél is ott volt, és az NCTC is az USA részéről képviseltette magát. Fontos, hogy tanuljunk egymástól, együttműködjünk, a szakértőinket kiképezzük, ez kulcsfontosságú. Ami a radikalizációt illeti, nem szólnék erről részletesen, de természetesen az aggájaink között ez is első helyen szerepel. Ha elolvassák a novemberben, decemberben készült legutóbbi jelentést, láthatják, hogy milyen nagy jelentőséget tulajdonítuk ennek. Az utazások szintén egy nyugtalanító fejlemény az elmúlt években az, hogy egyre több európai és amerikai állampolgár elhagyja hazáját, és olyan térségekbe utazik, mint Afganisztán, Pakisztán, Mauritánia vagy Mali, és ott a különböző kiképzőtáborokban vesz részt. Szorosabban nyomon kell követnünk ezen eseményeket együttműködve az amerikaiakkal, hogy elmélyítsük az információnkat arról, hogy milyen módusz operandival dolgoznak, és a dzsihadisták milyen útvonalakat követnek. Ami a harmadik országokat illeti, másfél évvel ezelőtt a bizottsággal együtt közösségi forrást és tagállami forrásokat szerettünk volna mobilizálni annak érdekében, hogy növeljük az ilyen kudarcot vallott nem működő államok kapacitását, hogy ott is megelőzzék a radikalizációt. Londonban délután Jemennel foglalkozunk egy tanácskozáson, és természetesen Jemen kapacitását növelnünk kell, hogy jobban szembenézzen a terrorizmus fenyegetésével. Az információgyűjtés, illetve a rendőrségi képzés, valamint a hírszerzés területén kell dolgoznunk, de ezen kívül a radikalizációra is jobban oda kell figyelnünk. Több ezer munkanélküli fiatal az országban hajlamos arra, hogy egy adott ponton a radikalizáció áldozatává váljon. Azt hiszem, az EU terrorizmus koordinátora azt szeretné, hogy minél hamarabb elkészüljön a bizottság tanulmánya a test szkenerekről, hogy a tanács és a bizottság együtt kidolgozzák álláspontjukat, miután elmélyítettük a vitát a parlamenttel. A Lisszaboni szerződésnek megfelelő javaslatra van szükségünk a PNR-ről, a bizottság részéről, az alapján, amilyen döntést hoztak a miniszterek a múlt héten Toledóban. Ők ugyanis határozottan támogatták azt, hogy folytatódjon a vita ezen a területen. És azt hiszem, hogy minél hamarabb el kellene kezdenünk az amerikai féllel az adatvédelemről szóló tárgyalást is. Ugyanezt mondhatom el az utazások tekintetében szorosabbá kell tenni az együttműködést az USA-val, a radikalizáció nyomon követése tekintetében, és a harmadik országoknak is nagyobb segítséget kell nyújtatnunk, főleg a légi közlekedés biztonsága területén. Köszönöm, elnök úr. Thank you. Köszönöm szépen. Nagyon sokan jelentkeztek. Úgyhogy azt javasolnám, hogy ezt a vitát az terrorizmus ellenes stratégiáról válasszuk el a következő vitától, ami az adatvédelemre vonatkozik, úgyhogy először Deker Sovúrhoz lehet intézni kérdéseket, és utána pedig Butarellit és Jonathan Folt fogjuk meghallgatni. Sokan jelentkeztek tehát, ahogy mondtam, azt javasolnám, hogy zárjuk le a listát, annak érdekében, hogy mindenki hozzászólhasson. Egy percet kap mindenki. Mindenkit kérek arra, hogy tartsa be. Elnézést, egy ügyrendi hozzászólásom lenne, hát egy perc gyakorlatilag semmire nem elég. A terrorizmus ellenes koordinátor a stratégiát áttekintette, és most mindenkinek egy percet tud adni Hát másfél órán keresztül itt volt a spanyol elnökség, de, és tudom, hogy nagyon tele van a napi rendünk, de ez egy perc túl rövid. Elnök, rendben van, de nem ez lesz az utolsó pont, mert Buterelli urat is meghallgatjuk, és Jonathan Ford legalább 20 képviselő kért szót, ez minimum fél óra, rendben is van. Hát jó, akkor azt javasolnám, hogy két perc, hát ha annál több, akkor teljesen elúszunk, és az a feladatom, hogy megpróbáljam rendben tartani a dolgokat, Megpróbálunk a legtöbb kérdéssel foglalkozni, úgyhogy akkor folytassuk a munkát. Először is Buszútil urat fogjuk meghallgatni. Mielőször, mielőtt hozzászólok, elnök úr, én magam is egy ügyrendi kérdéssel fordulnék önökhöz. Nem tudom, nem lenne jobb, hogy Butarelli urat is, illetve a bizottságot meghallgassuk, mert hiszen foglalkozhatnak olyan témákkal, amik már elhangzottak, és a képviselők pedig akkor jobban látnák, hogy minden hogy mi az álláspont, és utána pedig tudnánk a megjegyzésekkel foglalkozni. Elnök, szerintem az jó ötlet, hogyha külön foglalkozunk ezekkel a témákkal, hiszen a terrorizmus ellen stratégia fontos téma, aztán pedig az adatvédelem, Buterelli úr és Jonathan Fo nincs még itt, úgyhogy szerintem mégiscsak jó lenne, hogyha először kérdéseket tennénk föl. Jó lesz így? Hát tessék, akkor Buzutilót kérdezhet. Rendben a testátvilágító szkennerekkel foglalkoznék. Ez természetesen olyan téma, amivel kapcsolatban az emberek kérdéseket tesznek fel, és válaszokra van szükségük. És ezek jogos kérdések, itt nem arról van szó, hogy azért mondunk igent, mert a biztonságot akarjuk védeni, és nemet azért, mert a magánéletet akarjuk védeni. Szerintem ennél azért bonyolultabb a kérdés, úgyhogy elmélyülten kell ezzel foglalkoznunk. A tesztkennerek, amennyire tudom, meglehetősen káros eszközök, és a méltósággal, illetve a magánéletvédelmével kapcsolatos kérdések is felmerülnek. Az Európai Bizottság jelentéseket készít ezzel kapcsolatban, és nagyon örülnék neki, hogyha a bizottság képviselője több részletet is mondaná arról, hogy egészen pontosan mivel foglalkoznak, mit vizsgálnak. Mi minden esetre azt szeretnénk tudni, hogy a teszkennerek milyen szempontból lesznek hatékonyak, tehát hogyan tudnak eredményeket biztosítani a biztonság témakörében, mennyire hatékonyak, hogy tudják megmutatni, hogy mi folyik a repülőtéren. Most akkor már három órával indulás előtt ki kell mennünk a repülőtérre, hogy átvilágítsanak minket? Tehát, hogy ez az egészségre milyen kihatással lesz, ez is egy kérdés, illetve a repülőtéri személyzet egészségére milyen hatással van ez. És természetesen a magánélet védelmével kapcsolatos kérdések is felmerülnek. Közvetlenebb módon az állítólagos terroristák a Detro- detroiti járaton őket meg lehetett volna akadályozni, hogy felszálljanak a repülőre, hogyha ezt a testszkennert használták volna? Kérem, valaki világos választ adjon ezzel kapcsolatban. Úgyhogy szerintem nyitottnak kell lennünk, mielőtt azt mondjuk, hogy mielőtt még következtetésekre jutunk, ne adjunk rögtön nem vagy igen választ, nagyon sok kérdés merül fel, és válaszra van szükség. Köszönöm. Köszönöm, emlékeztetnék arra, hogy az időt mindenkinek be kell tartania, Tegnap elmondtam, illetve bejelentettem az ülés elején, hogy ma délután a közlekedési bizottságnak lesz egy ülése, ahol a bizottság előadást tart a teszkennerekről, és a LIBE képviselőjét is várják oda a közlekedési szakbizottságba. Azt hiszem, hogy délután ötkor lesz, ha jól emlékszem. Úgyhogy akkor menjünk is tovább. Strasse úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden. Amit a terrorizmus ellenes koordinátor megjegyzett, valóban így van. Detroit nagyon érdekes, ezt említette, ugye főleg azért volt érdekes, mert egyértelműen kiderült, hogy elég adattal rendelkezünk, ugyanakkor a e, titkos szolgálatok képtelenek arra, hogy súlyozzák, elemezzék és értékeljék ezen adatokat. A hiba tehát nem abban rejlik, hogy kevés adattal rendelkezünk, hanem a hiba pontosan ott van, hogy nem tudják értékelni ezen adatokat. És most erre mit válaszol a bizottság, illetve a tanács, milyen választattak Toledóban? Több adatra van szükségünk. Hát kérném a megértésüket, de ezt a logikát én nem tudom követni. Úgyhogy azt szeretném hangsúlyozni, amit a két biztos a meghallgatásánál mondott, Reding és Malmström biztosok. Javítanunk kell a megállapodásokat. Reding asszony ezt főleg a SWIFT-re vonatkozóan említette, és Malmström asszony azt hangsúlyozta, hogy értékelnünk kell azt, amit eddig már összegyűjtöttünk, azt kell értékelnünk, és utána kell megállapítanunk, hogy mire van még szükségünk. És még egy kis pontosítás. Gondoskodjunk arról, és úgy gondolom, hogy ez a bizottság és a tanács feladata lenne, én parlamenti képviselőként erre oda fogok figyelni, hogy azon, a, azon berendezések, amelyek meg kellene, hogy legyenek, mint a SZISZ vagy a VISZ, ezek működjenek, mert akkor meg lesz a kellő alap. Danke, Mr. Kik. Köszönöm szépen, Kirk két percet kap. Elnök úr, a teszkennerekkel is akartam foglalkozni, talán akkor a közlekedési bizottságban, de Libe bizottságként mégiscsak van hatáskörünk. Én az Egyesült Királyságban a párt felelőse voltam ilyen témákban, és évekkel ezelőtt már foglalkoztunk ezekkel a kérdésekkel. A technológia nyilván sokat fejlődött, a terrorizmus szintén fejlődött, és mindig lehetetlen megállapítani előre, hogy mit fog tenni egy terrorista. Nyilván ez az előre nem jelezhetőség az egyik fő fegyverük, és a rendvédelmi szerveink pontosan ezzel nem tudnak mit kezdeni. Úgyhogy egyszerűen lehetetlen egy remek kis mintát kialakítani arra vonatkozóan, hogy ezzel hogyan foglalkozzunk. A terrorista pontosan a mi megközelítésünket igyekszik majd kikerülni. Van azonban valami, amivel fontos foglalkoznunk, délután elmegyek egyébként a közlekedési bizottságba, de meg kell néznünk például azt is, hogy mennyi pénzbe kerül ez. A brit kormány is tett bizonyos lépéseket az terrorizmus elleni küzdelemben, és nem szabad megengednünk, hogy valaki előre szaladjon, mondjuk az egyik repülőtéren behelyezik ezt a berendezést, máshol pedig nem. Hát most akkor ez kötelező vagy önkéntes? Aztán mi a helyzet az adatokkal? Az ilyen berendezésekből származó adatokat mikor pusztítják el, hogyan? Tehát megint csak vissza kell térnünk arra a vitára, ami az adatok megőrzésére vonatkozik. Nem szabad további terhet róni a kereskedelmi légiközlekedésre, oly módon, hogy még nincsen semmiféle tudományos bizonyítékunk. Elnök, köszönöm szépen. A teszkennerek újra és újra felmerülnek, teszkedenek újra és újra felmerülnek a kérdésekben, Budarelli úr fog majd ezzel a témával foglalkozni egészen pontosan. Köszönöm, elnök úr. Mivel nagyon kevés az időm, és nagyon gyorsan rá kell térnünk a következő pontra is, azt szeretném elmondani, hogy az IDPS-ben e kollégám és én előkészítettünk egy dokumentumot a mai vitára. A weboldalunkra is fel fogjuk ezt tenni ma kora délután annak érdekében, hogy esetleg új elemekre is bukkanhassanak ott a képviselők a hivatalos álláspontuk tekintetében. Ez egyébként tökéletesen érvényes azok után, hogy a bizottság egy konzultációs megkeresést adott be tavalyi év végén. A feljegyzéseinkkel kapcsolatban elmondhatom, hogy további elemek is vannak, amelyeket ellenőrizni kell, hogy a magánélet védelme hogyan fog működni az említett tesztkennerek esetében, és az ezekkel kapcsolatos adatvédelmi perspektíva elsősorban attól függ, hogy hogyan, mikor, milyen szigorú működtetési modalitásokkal installálják ezeket a gépeket. Tehát ezek csupán csak példák a feljegyzésemből, a beszédem vázlatából. Az úgynevezett második generációs eszközökhöz tartoznak ezek, de persze más perspektívák is vannak a jövővel kapcsolatban, figyelembe véve a technológia gyors fejlődését. Köszönöm, mondja az elnök. Henis Plesert asszony. Köszönöm szépen. Én most a testkennelre szeretnék visszatérni, én is elmegyek majd a közlekedési szakbizottság ülésére délután. Ugyanakkor a vita nem új, már régi, és most valahol a fordításra ö, utalt, és a bevezetésére ezen testkennereknek 2009-ben igazából nem voltunk mi ellen ennek az újításnak, de minden ö, ö, garanciát meg kell adnunk a személyiségi jogok védelmére. Konzultációkat 2009. februárjában zárták le, és nem tudom, hogy mit kell arról gondolnunk, hogy még mindig azt mondjon, hogy az értékelés eredményére még mindig várnunk kell. A konzultáció eredményének értékeléséről van szó. Hát mit gondoljunk erről? valahol a terrorizmus elleni ö, védelem és küzdelem ö, gyógyírjeként mutatják be a testszkennereket, de hát olyan információkat is kaptak, amelyeket nem megfelelő módon dolgoztak föl, és most itt vagyunk a 2009. februári konzultáció eredményeit még mindig várjuk, egy éve. Mi nem vagyunk ellene a testszkennereknek, de bizonyos feltételek mellett lehet csak alkalmazni őket. Most újra kezdünk egy vitát, újra megnyitjuk azt valamiről, ami igazából még nem került bevezetésre. Köszönöm szépen, Lambrini úr két percet kap. One minute. Egy perc? Mit szólna hozzá? Említette előadásában azt a 200 millió eurót, amit 2010-ben a biztonsági kutatásokra fordítanak. Ki dönti el, hogy ezt mire költik egészen pontosan? Ki tervezi meg, hogy milyen biztonsági intézkedést kell finanszírozni, és az úgynevezett Privacy by Design egy előfeltétele, illetve alapkövetelése ebben az esetben. Említette, hogy hogy munkamegbeszéléseket tartottak, amire a Liben képviselőket is meghívják, de ez, ezek a munkamegbeszélések valahogy mindig a Strasburgi héten vannak, úgyhogy nem tudunk elmenni. Aztán beszélt arról is, hogy a terrorista lista információkat ki kell cserélni az Egyesült Államokkal, ezt ön nagyon kényes pontnak tartja. Igaz-e, hogy a kétoldalú vízummentességi megállapodás, amit az USA tagállamokkal kötött, ezekben szerepel egy olyan előfeltétel, hogy a tagállamoknak saját terrorista listájukat az USA rendelkezésére kell bocsátaniuk. Ez itt az igazán prob- nagy probléma, nem pedig az, hogy találnak-e jogalapot a kölcsönös információ cserére. Hankisasszony. Euh, Három rövid kérdést szeretnék feltenni. Nem régiben nagyon furcsa esetek történtek, amelyek sérthetik a mi bizonyosságunkat, sőt, biztonságunkat. Itt nem csak a detroiti esetre gondolok, erről már szóltunk, hanem egy esetre utalnék most, amikor egy bombát egy szlovák állampolgár bőröngyében helyeztek el, majd később egy másik müncheni esetről is hallottunk, amikor egy bomba nyomait egy ö, ö, utas számítógépén találtak meg, aztán ezek az adatok meg az utas is eltűnt Egyáltalán Egyáltalán helyezte el a szlovák állam porgálbőröngyében a bombát. Aztán a számítógépes utas hogyan tűnt el? Csak úgy a nagyvilágban. Hát azért ezek az esetek nagyon aggályosak számunkra, mert nincs magyarázat a háttérre. Egy második kérdésem is lenne koordinátor úrhoz. El tudja mondani? hogy igazából milyen ö, méreteket ölt a terrorizmus ö, e, ö, fenyegetettsége az egyes országokban. Miért kérdezem mindezt? Mert néha ö, nagyon buta, ö, ostoba cikkeket is olvashatunk a sajtóban, ahol azt ö, mondják, hogy a terrorizmus bizonyos európai országokban, mint olyan, nem is jelent fenyegetetést. Ön mit gondol erről? A harmadik kérdés. Mi az összefüggés a terrorizmus és a szervezett bűnözés között? Tudom, ez egy nagyon tágon értelmezhető téma, de talán a legfontosabb összefüggésekről, gondolatokról néhány szót szólhatna. Tehát a két jelenség között mi az összefüggés? Köszönöm. Álvaro. Köszönöm szépen, Álvaro úr. Köszönöm, elnök úr, csak nagyon röviden a teszkennerekről szólnék, mert hát ma délután meg fogjuk ezt beszélni. Politikusként mi állítjuk fel a szabályokat, hogy a technológiát mire szeretnénk használni, nem pedig csak követni a fejleményeket, mert az USA-ban a teszkennereknél mindenféle kényes kérdések merülnek fel a biztonság tekintetében, hogy milyen szoftvert használnak. Tulajdonképpen ezek a testszkennerek a test hőmérsékletét fogják mérni, tehát a képeket nem fogják tárolni, ez nagyon jó technológia, de időre van szükség, hogy azt alkalmazzuk. Úgyhogy nagyon óvatosnak kell lennünk, mert az a meglátásunk, hogy a terrorizmus elleni küzdelemben a technológia az új vallás. Aztán pedig, ami a terrorizmus ellenes stratégiát illeti, 2001. szeptember 11 óta halljuk, hogy az egyes elemek összekötése problémát jelent. Hát, hogyha már tíz éve foglalkoznak ezzel, és nem sikerült elérni, ez nagy probléma. Az adatgyűjtés, illetve az adat megosztás lehet a válasz a problémára, illetve egyfajta akadály merült fel, hiszen ez nem működik, ez a módszer. Néha arra gondolok, hogy el kellene gondolkozni azon is, hogy a technológia hogy nézzen ki. Mások is mondták már ezt az adatmegosztás, adatgyűjtés, természetesen varázseszköz nem lehet, de hogy oly, annyira varázseszköz, amennyire az emberek hisznek benne. Úgyhogy itt a kommunikáció alapvető fontosságú, illetve a kölcsönösség kérdése. Tehát, hogyha mi adunk valamit az USA-nak, akkor nyilván vissza is kell kapnunk. Együttműködés alapvető fontosságú sokkal jobban örülnék, hogyha egy olyan stratégiát határoznák meg, amit az adatgyűjtési rendszereket megerősítenék, illetve kitérnének arra, hogy milyen technológiákat kell alkalmazni, és az, hogy ugyanarról különböző szabályozásaink vannak, ez nagy problémát jelent. Romiro asszony. Igen, elnök úr, nagyon szépen köszönöm. Nos, valóban az adatok használatáról szóló vita a legfontosabb ebben az esetben. Nem szeretnék megint visszatérni ahhoz a témához, hogy Detroitban milyen problémák merülnek fel. Hát az amerikai kormány elismerte, hogy milyen hibákat követtek el az adatok használatával. A szkennerekről beszélünk, de igazából arról van szó, hogy az adatokat hogyan használták fel, vagy hogyan nem használták fel hogyha a fúziós központokat beindítjuk a terrorizmussal kapcsolatos információk tekintetében, a kérdésem az lenne, hogy a fúziós központok is tárolják majd azt a pénzügyi információt, amit nyitva lévő bírósági ügyekből származnak. Ez alapvető fontosságú. Itt a SWIFT-re térnék vissza megint csak a garanciák hiánya miatt tehát a fúziós központokban használják ezeket az információkat, másrésztről pedig a fúziós központok rendelkeznek-e valamilyen láthatósággal az egyes országokban, olyan országokban, ahol az al qaeda újonnan tevékenykedik, mint például Marokkó. Együtt tudunk-e működni azokkal az országokkal, illetve a kelet-mediterrán medencével, hogy ők is biztosítanak-e számunkra információt, és így módon szorosan együttműködjünk. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök. Sargentini asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó magam is a testkennerekről szeretnék beszélni. Két héttel ezelőtt Ezeket a szkennereket a Skipol repülőtérem magam is megvizsgáltam. Két éves fejlesztések után kerültek ki ezek a testszkennerek, és a szakbizottságunk is kielégítő véleményt adhatna ezekről. Ugyanakkor egy kérdésem mégis van. Vajon hasznosak-e ezek a testszkennerek? Vajon hmm, a harc valóban eh, képes-e eh, kielégítő eredményre vinni minket, hiszen valahol eh, a bűnelkövetők, a merénylők le is nyelhetik a testükbe is bevihetik a, a robbanó szerkezetet. Úgyhogy ilyen technikákat mindenképpen bevezettünk minden egyes európai e, repülőjárat esetében, de én attól tartok, hogy igazából vadul mindenhová telepítünk majd ilyen e, engedély nélküli testszkennereket is. Tehát valahol az ilyen vad elterjedés ellen mit tudunk tenni? hogyan tudjuk majd az egészségügyi aspektusokat is figyelembe venni, hiszen itt röntgensugarakról van szó. Az is biztos, hogy a fejlesztés megfelelő módon történik, de hogy hasznos lesz-e, nem tudom, hogy így lesz. Koordinátor elmondta, hogy a prevenció, a megelőzés terén is többet kell még tennünk, egyetértek ezzel. Azt is hallottuk, a koordinátor úrtól, hogy a megelőzést nem szabad a, a kohéziós politikákkal és a városi politikákkal összekeverni. Ön a fejlesztési segélyekre is gondolt, így lehetne harcolni, küzdeni a terrorizmus ellen. Én egyetértek azzal, és nagyon örülök annak, hogy erre is utalás történt. Úgy, hogy valahol a fejlesztési segélyekkel nem Pandora szerencéjét nyitjuk meg? Lambrini diszúr, ügyrendi kérdés. Egyértelműen nincs elég időnk, a SWIFT pedig hatalmas téma. Arra kérem a kollégákat, hogy ne ismételjék el újra meg újra, amit a többiek már elmondtak, Jonathan Fall urat és Butarelli urat meg akarjuk hallgatni, úgyhogy ön azt mondta, hogy egy percet kapnak a képviselők a kérdésre, szerintem ragaszkodjunk is ehhez, azt hiszem, hogy én is ezt megpróbáltam, erre törekedtem. megállapodtunk egy módszerben, de mindig arra biztatom önöket, hogy az időt azt próbálják meg betartani annak érdekében, hogy a többiek is hozzászólhassanak, és meghallgathassuk a válaszokat, a lehető legtöbb képviselő kérdést tehessen fel, úgyhogy megint csak kérem önöket, sőt, mi több könyörgök, hogy tartsák be a határidőket. Latford asszony, két perc maximum. Köszönöm, elnök úr. Kirkhop úr, személy szerint nagyra tartom önt, azonban nem tartom nagyra azt az álláspontot, ahol vissza kell térni egy olyan témával, amire úgy gondol, mint egy új felfedezés, de inkább az volt a probléma, hogy az elemeket nem tudták összekapcsolni már a szeptember 11-ével kapcsolatos bizottságban is ugyanezek elhangzanak, és egyre több adatgyűjtés folyik, egyre több ilyen javaslat, soha nem nézzük meg, hogy valójában a forrásokat eltérítik, hanem egyszerűen nem látjuk a fától az erdőt. A legtöbb képviselőhöz hasonlóan én is támogatom, hogy megfelelő adatmegosztás történjék, magánéletvédelmi szabályok tiszteletbetartásával, ugyanakkor viszont ez nem jelenik meg. Hát mikor fogunk ezzel kapcsolatban lépést tenni? Tudjuk, hogy a radikalizálódás milyen problémát jelent, de ha megnézzük a nemzetközi, illetve nemzeti jogszabályokat, például tegnap hallhattunk az a brit külügyminisztérium vezető jogászaitól, hogy Irak megszállása a nemzetközi jogszabályokkal teljesen ellentétes volt. Tiltakozunk ez ellen is az erőszakos szélsőségek ellen nyilván szeretnék föllépni, de a saját házunk táját tegyük először rendbe. Köszönöm, De Jong úr. Tisztelt elnök úr! Én a prevencióra utalt a e, terrorizmus elleni koordinátor úr, és valóban e, olyan intézkedések felé mozdulunk el, hogy igazából már nyomást gyakorolunk inkább, és ezeket be kell vedezni. De hát, hogyha e, viszont inkább a rendvédelmi, bűnüldözési fellépéseket preferáljuk, akkor azokra az országokra kell gondolnunk, amelyek mint Afganisztán, Pakisztán, igen nehéz időket élnek meg Jemenben, és nagy a munkanélküliség, kétségbejtő a helyzet. A észak-afrikai országokra is utalhatok, úgyhogy nem igazán látom át, hogy hogyan lehetne az ilyen kétségbesett helyzet ellen küzdeni, és hogyan lehet majd munkahelyeket teremteni. Ma délután egy konferenciát Jemenről fognak tartani, ez igaz, de hát Jemen azért egy nagyon összetett kérdés, hogyha a kormányt akarjuk támogatni, akkor azt is át kell látnunk, hogy ellenállás van Jemenben a lakosság részéről, mert egyszerűen elege van már a lakosságnak a kormány korrupciója ellen. Más országokban is így van ez ami a megelőzést illeti, országonkénti megelőzést, persze 20 oldalas jelentést és elemzést, megfelelő kiváló elő, elemzést készíthetünk a terrorizmus elleni küzdelemről. De a közelkeretet se felejtsük el, hiszen közelkelet is hátországa a terrorizmusnak. A Gáza elszigetelt, és természetes, hogy a terrorizmus táptalaja ezen ország, hiszen más kiutat nem látnak az emberek a kiutalásra, úgyhogy a prevenció az jó, de elemezni kell. Jobb lenne elemezni. Leisz Egy kérdésem lenne még Guantanamo-ról. Obama elnök mm, úgy döntött, hogy a Guantanamo tábort bezárja, és a foglyokat mm, bíróság elé állítja majd, de sokan Európában vannak már a foglyok közül, és bizony talán az ilyen szabadlábra helyezések koraiak voltak még úgy gondolják Európában, mert vannak olyan foglyok, szabadlábra helyezett foglyok, akik azóta felvették újra a terrorista mm, hátországgal a kapcsolatokat 20 fogoly még jemeni állampolgár Guantanamo-ban találhatók még mindig, ha jól emlékszem, 20 vannak, úgyhogy nem kell azon csodálkoznunk, hogy Obama elnök nem igazán sérti el dolgokat, és az ígéretét nem teljesíti be, azaz, hogy nem zárja be a tábort. Mit gondol erről? Köszönöm, Papadopoulos asszony következik. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, από τη Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a szót. Néhány aggályomnak szeretnék hangot adni, mégpedig arról a szeméről, aki a detroiti, detroiti járatot eltérítette, az apja Umar Faruknak a rendőrséghez fordult, de hát az információk, az amerikai információk mégis beragadtak, és az, az információ cserére nem került sor, a repülőtéren nem állították le a merénylőt. Ezekre a kérdésekre mindenképpen választ kell találni. El szeretném azt is mondani a testszkennelekkel kapcsolatban, hogy egészségügyi kockázatok állnak föl, hiszen két típusú sugárzásról van szó. Az első sugárzás az radiológiai, röntgen sugárzás, de más sugárzásokról is van szó, hiszen az olyan személyek, akik a testükben mondjuk pacemakert viselnek, számukra más sugárzásra is kell gondolnunk. A személyiségi jogokat se felejtsük el, az emberi méltóság sérelmét, Reding asszony is utalt már erre, annak érdekében, érdekében, hogy a terrorizmus ellen megfelelően küzdjünk, vajon az emberi méltóságot és az emberi egészséget és az emberi jogokat érheti-e sérelem? A, Amerikai Egyesült Államok oly módon végzi, végzi a mm, kül külpolitikáját, hogy sokszor veszélyesen jár el, és nem megengedhető módon jár el. Persze küzdenünk kell a terrorizmus ellen, de nem szabad ezt az emberi jogok ellen tennünk. Köszönöm most pedig Bonszúr. Köszönöm elnök úr. Hát úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok, illetve brit kormány azt gondolja, hogy az iszlám terrorizmusra az a válasz, hogy katonai akcióba lépnek egyik iszlám állam után a másikba. Ez nem megoldás, hanem csak súlyosbító tényező, radikalizálja az iszlám országokat, és a csapatok ugyan jobban fölkészültek arra, hogy az állampolgárokat megvédjék a hazaországban, nem pedig a külföldi országban támadást intézzenek felügyelet kell felügyelet alatt kell tartani a terroristák tevékenységét, de célzott felügyeletre van szükség. El kell határolnunk magunkat az Egyesült Államok közel-kelet politikájától, amely csak súlyosbítja a terrorizmust. Köszönöm szépen, most pedig Intveld asszonynak fogom megadni a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Teljesen eh, egyetértek Grasserel úrral valóban igaz, hogy a tanácsa nál süket fülekre találunk, amikor kritizálunk. Önkritikát soha nem gyakorol a tanács értékeléseinél sem az Egyesült Államokban a terrorizmus ellenes módszereket igenis értékelik. A terepen kín igenis kritikus fennhangokat is hallunk, és ezek a fennhangok azt mondják, hogy az Európai Unió az értékelés nem végzi el, a parlament pedig többször felszólított erre. Amíg a tanács nem kezdi meg az értékelést, addig nem lesz hasznos az ilyen típusú eszmecsere sem. Itt most mi ö, utas adatokról beszélünk, távközlési ö, információkról is, de hát az államok ö, nagyméretű illegális adatokat is kapnak az Egyesült Államokban. Mindezt kipécézik. Az FBI-ról is kritikusan szóltak, megfélemlítő módszerekkel jár el az FBI a vállalkozások felé is. És ezt a bíróság előtt is megemlítik. A terrorizmus elleni koordinátor úr ilyen módszerekről mit gondol? Most pedig Eh, de Kerkhoff úr kapja meg a szót a különböző elhangzott eh, kérdések eh, megválaszolása céljából, de még mielőtt meghallgatnánk az adatvédelmi biztost és a bizottságot, szeretnénk, hogyha átfogóan kitérne a különböző kérdésekre. Thank you, Mr. Chair. I'll try to... Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok megválaszolni a különböző, meg, megpróbálom megválaszolni a különböző kérdéseket elhangzás sorrendjében. Először is engedje meg, hogy egy általános választ adjak a testszkenerekre. Elmondta, hogy ma délután egy részletesebb vita folyik majd erről, és nem láttuk még a bizottság anyagát. Én is elmondtam több alkalommal, hogy nem tudunk állást foglalni egészen addig, amíg a bizottság megállapításai nincsenek a kezünkben, illetve az adatvédelemről, az emberi méltóság kérdéseiről, az egészségi hatásról, valamint az eredményességről addig nem tudunk nyilatkozni. Amit azonban a szakértőktől hallottunk az Egyesült Királyságban és Hollandiában is, a Schiphol repülőtéren tesztelték az új generációs test szkenereket a pilótákon, illetve a személyzeten. Először körültekintően jártak el, de egy hét elteltével, amikor megállapították, hogy mi volt a képernyőn. Úgy tűnik, hogy a második generációs szkennerek, amelyek egy picit elmossák azt, amit nem szeretnénk láthatóvá tenni, akkor hasznosnak bizonyult az információ, és nem tárolták ezen képeket. Azt javasolták, hogy menjünk el a Schiphol repülőtérre, és győződjünk meg erről saját magunk is. Én ezt meg fogom tenni, de természetesen várok a bizottság jelentésére is. Strasser úr, lehet, hogy nem fogalmaztam elég egyértelműen, amikor hangsúlyoztam, hogy mennyire fontos az adatok integrációjának javítása. Nem arra akartam utalni, hogy több adatot kellene összegyűjtenünk. Egyébként nincs egyensúly, ugyanis nem gyűjtünk PNR adatokat minden egyes országban, de minden egyes vállalat, légiközlekedési vállalat biztosít ilyen adatokat az USA-nak, tehát mind a kettőt meg kellene tennünk. Említette a vízuminformációs rendszert és a SIS rendszert. A SIS a leghatékonyabb rendőrségi eszköz, amelyel Európában rendelkezünk. Ez egyfajta kísérő intézkedés, hiszen megszüntettük a belső határokon az ellenőrzést, és nagyon problémás lenne, hogyha ez az eszköz nem állna rendelkezésünkre. És ez egy nagyon hasznos eszköz lesz, akár csak a vízrendszer is. Kirkhope úr azt mondta, hogy minél inkább nyilvánosságra hozzuk az eredményeket, természetesen folytatjuk a munkát ebben a tekintetben. Azt hiszem, hogy ebben a szakbizottságban néha korlátozott hozzáférésű üléseket kell tartanunk, hiszen lehet, hogy nem mindig bölcs dolog kifejteni azt, hogy a SWIFT adatokat miért vagy miért nem használják fel, illetve a PNR adatokat, nem tartom ezt feltétlenül jó elképzelésnek. Azt, hogyha mindent nyilvánosságra hozunk, és túl sok információt biztosítunk, de persze a parlamentnek százszázalékos tájékoztatást kell biztosítanunk. Az információkezelési stratégia csak akkor fejlődhet, hogyha konszenzus van itt ebben a parlamentben, hiszen óriási ennek a szüksége. Elfelejtettem a testszkenerekkel kapcsolatban megemlíteni, hogy mi forog itt kockán. Itt nem arról van szó, hogy használjuk ezeket vagy sem, hanem meg kell állapodnunk abban, hogy elsődleges eszközként használjuk ezeket az utasok ellenőrzése céljából, nem pedig másodlagos eszközként, ahogyan ez eddig történt. Utána pedig kérdés, hogy önkéntes alapon vagy kötelező érvényűvé tesszük-e. Minden egyes helyzetre kiterjesztjük, vagy egyéb eszközökkel együtt alkalmazzuk. Ez az, amit meg kell vitatnunk majd ma délután. Lambrinidis úr kérdése a biztonsággal kapcsolatos kutatásról. Jonathan Fall minden bizonyal erre részletesebben kitér. A tagállamok szakértői részt vesznek a munkálatokban, amikor a közösségi források eldöntéséről van szó. A magánélet védelme fontos számunkra. Hogyha elolvassa a jelentést, illetve a bizottság közelmúltbeli nyilatkozatát, közleményét, akkor láthatja, hogy nem vagyunk a csúcs technológia megszállottjai, hanem olyan eszközöket szeretnénk, amelyek tiszteletben tartják a magánéletet. És nyilván nem én vagyok az első, aki hangsúlyozza, hogy minél jobban kifejlesztjük ezen eszközöket, annál jobban kell védenünk az emberi méltóságot is. Egyfajta standard, EU standardot kellene kidolgoznunk, egyfajta EU címke kellene, olyan eszköz, amely tiszteletben tartja a magánéletet, az emberi méltóságot, és ilyen fajta technológiára van szükségünk. Ha Európa ezt megteszi, akkor ez egy kicsit nyomást helyez az ágazatra, de azt hiszem, hogy versenyképessé is tesszük egyidejűleg. Hiszen a világ más részeihez képest gyorsabban dolgoz ki az európai ipar ilyen eszközöket, ilyen berendezéseket. Tehát ez az ágazat szempontjából is egy bölcs döntés lenne. Egy másik felvetése pedig kritikus fontosságú a kölcsönösség. Valóban erre törekszünk egyre inkább. Amikor az USA-val megállapodtunk különböző aspektusokban, a kölcsönösséget előtérbe helyeztük. Hogyha megnézi a második ideiglenes SWIFT megállapodást, szemben az elsővel, amely egy rendelkezés volt. Arra törekszünk, hogy Európa aktívabban bekapcsolódjon az USA-ban gyűjtött információk használatába is. Ez is kritikus fontosságú, osztom tehát a nézeteit. Hankis asszony igen, hát a szlovák egyedi eset részleteit nem igazán ismerem részleteiben, azt tudom mondani, és remélem semmilyen titkot nem árulok el. A szlovák belügyminiszter kollégái, belügyminiszter kollégái előtt elnézést kért azért a műveletért, amely elfogadhatatlan volt. Itt egyszerűen egy, egy, egy fiaskóról van szó ami a Müncheni esetet illeti, Tomá de Mezierrel beszéltem már erről, valóban problémás eset volt, amikor azt látjuk, hogy egy számítógépben robbanószer anyagok maradtak, és az az ember elmehet, hát ez egy komoly problémát jelent. Igazából itt csak karikatúra jelleggel tudnám érinteni a kérdéseket, mármint azt, hogy az egyes tagállamokban a fenyegetettség szintje milyen Hollandiában csökkentették a szintet, az Egyesült Királyságban pedig emelték. Viszont ami a terrorizmus és szervezett bűnözés közötti összefüggést illeti, valóban igaz, hogy a Szahara szintjén a nyugat-afrikai, Latin-Amerikából bekerülő kokain mennyiségek, valamint illegális bevándorlás olyan számos tevékenységet fed le, amely egy csoport kezében kerül megszervezésre, úgyhogy egyre aktívabban kell fellépnünk, és közös politikákat kell kidolgoznunk etéren, e és teljesen egyetértek ebben hang és asszonynal. On the question, oui, um, la question sur la relation ami a marokkói észak-afrikai e, e, kapcsolatokat és a fúziós központokat illeti, valóban egyetértek azzal is, hogy ha e, ilyen fúziós centrum hálózatot építünk ki, mi minden tagállamot bátorítunk abban, hogy igazából építse ki az ilyen hálózatokat. Pedagógiai jelleggel ez nagyon jó lenne múlt pénteken a kartát, majd hogy nem elfogadtuk annak érdekében, hogy a hálózat egyik szerepe pontosan az legyen, hogy nem csak a tagállamokban, hanem a harmadik országokban országokban is ilyen központokat hozzunk létre. Egy példával élnék, Pakisztánban jártam néhány hónappal ezelőtt, és az egyik legfontosabb projektünk az volt, hogy támogassunk egy olyan központ összeállítását, amely a CNCA lenne Spanyolországban, tehát egyfajta tapasztalat megosztásra szolgáló központot hívnánk létre, hiszen az információ megosztás nem egyszerű dolog. Ami a következő kérdést illeti, mármint az értékelés Sophie Notfeld részéről. Én azt gondolom, de minden meghallgatáson nem vettem részt. Az új biztosok nagy figyelmet fordítanak majd ezen aspektusra, az értékelés aspektus, a különböző típusú értékelésünket végzünk. PNR Joint Review az egyik ilyen, amely az Egyesült államokbeli megállapodás kapcsán néhány héten belül meg, meg lesz. Azt gondolom, hogy ez egy fontos aspektusa a megállapodásunknak, és igen tanulságos lesz majd. azt hiszem, hogy Brügger bíró úr egy héten belül egy második jelentést készít majd a SWIFT megállapodás alkalmazásáról. Azt hiszem, hogy ez is igen tanulságos lesz arról, hogy a rendszer mennyire bír hozzáadott értékkel. És igazából az ilyen típusú jelentésekből lehet kiindulva valóban értékelni a, az ilyen megállapodásokat. I'm, I'm sorry if I missed a lot. Sajnálom, hogyha egyes kérdések kimaradtak de ennyire tudok most válaszolni. Köszönöm szépen. Megkérhetnénk arra, hogy ha nem megválaszolt kérdésekre írásban kapjunk választ. Gyakran kérjük ezt, de tényleg szeretném a titkárságot megkérni arra, hogy minél hamarabb juttass el a kérdéseket. Nekem szám, személy szerint bámulatba ejt az, hogy azt említett, hogy két héten belül lesz egy másik értékelés a Swiftről. A Swiftet említette, ugye? A Swiftről beszéltünk. Nem titok megjegyezni azt, hogy Brüje bírót nevezték ki, és tanulmányozzuk majd a rendszert. Az első jelentés Utána a második a jövő héten lesz hozzáférhető a szakbizottság tagjai részére is. Ebben találhatnak majd információt arról, hogy a rendszernek a biztonság szempontjából milyen többletértéke van. Elnök, hát sajnálom, de ez kezd egy kicsit abszurd lenni, hiszen jövő hét hétfőn hatályba lép, pontosabban alkalmazzák ideiglenesen a SWIFT megállapodást és akkor ő most azt mondja, hogy ezt követően majd megkapjuk a második jelentést. Elnézést, sajnálom, itt voltam egy zárt ülésen, ahol a bíró is itt volt, a bizottság képviselője, és ott már megvitattuk ennek a többletértékét. Tehát itt nem arról van szó, hogy most újból feltaláljuk a spanyol viaszt. Azt hiszem, hogy elég érdekes vitát folytattunk már erről, ez egy folyamatos ügy, tehát elnök, nem erre gondoltam. Mindjárt átadom a helyet az elnök úrnak, csak szerettem volna az időzítéssel kapcsolatos meglepetésemnek hangot adni, hiszen az Európai Parlament öt munkanapot kap arra, hogy a megállapodásról tanácskozzon, és ezt követően majd kapunk egy nagyon fontos jelentést, amelyet ugye figyelembe kellene venni, de hát egyértelműen ez nem lényeges, és valószínűleg ez az én hibám, átadom az elnök úrnak a helyet. That's okay. I'm still That's okay. Pass on the following point we already started. Okay. Okay, having covered, having covered this point. Miután megvitattuk ezt a pontot, azt javaslom, hogy térjünk át a következő pontra. Meghallgatjuk a bizottságtól Jonathan Folt. Parancsoljon öné a szó. Thank you very much and good morning and... Köszönöm szépen, köszöntök mindenkit. Örülök annak, hogy eh, itt voltam az előadás legutóbbi részén, mert akkor így eloszlathatok néhány félreértést. De először is szeretném azt kifejteni, hogy nagyon szívesen megválaszolom majd az önök kérdéseit. A rövid távú ideiglenes megállapodás az USA-val, a SWIFT-ről, ezt eljuttattuk az Európai Parlamenthez, és a tanács arra kérte a parlamentet, hogy adja beleegyezését remélhetőleg meghozzák majd a döntésüket, miután behatóan tanulmányozták a megállapodást, illetve e, Brugier bíró jelentését. Ez, e, ennek a jelentésnek már az utolsó simításait végzik, és remélhetőleg az elkövetkező napok során eljut majd önökhöz. Hangsúlyoznám ismételten, hogy ez egy nagyon lényeges aspektus, már az, hogy a tanács a parlamenttől azt kéri, hogy jóváhagyását adja a 186-os cikk, a Lisszaboni Szerződés 186-os cikke alapján. Ez egy olyan kérdés, amely elkülönül a megállapodás ideiglenes hatályba lépésétől. Ez szerepel a tanács és az USA között kötött megállapodásról február 1-én lép hatályba, és így nem lesz egy biztonsági hézag. Már ami az Egyesült Államok hatóságaihoz eljutatott információt illeti. A parlament jóvágyási eljárása nem érinti az ideiglenes alkalmazást, de ha a parlament megtagadja ezt a beleegyezést, akkor véget vet ezáltal a megállapodás ideiglenes alkalmazásának. Ez ugye köztudott, és ez egy olyan kérdés, amelynek biztosan önök is figyelmet szentelnek majd. Hogy megválaszoljak egy olyan kérdést, amelyet hallhattam a vitából, lesz egy felülvizsgálat, ugye kérdezte ezt Latford Báronő, és említette, hogy jó ideje ezt kéri már, és ezzel nincs is egyedül. ami az információ megosztási mechanizmust illeti, ez ugye az európai terrorizmus ellenes mechanizmus pontos része, igen, lesz ilyen felügyelet. A biztos jelölt ezt az ígéretet megfogalmazta a parlament előtt, és mi felkészülünk erre. Egyértelmű, hogy ez egy nagyon komoly lehetőséget nyújt majd a konkrét kezdeményezések felülvizsgálata mellett. Komoly lehetőség lesz ez a parlament számára, hogy megállapítsa, milyen irányba haladnak majd az események. A PNR megállapodás közös felülvizsgálata erre az elkövetkező hetek során kerül sor, nem tudom megelőlegezni még, hogy mikor pontosan, de Brugier bírót arra kérték, hogy egy új jelentést készítsen a SWIFT rendszer alkalmazásáról. És minden bizonyal ez is majd beépül a parlamenti vitába. Ami az USA-val kötött megállapodást illeti, ezt ugye novemberben kötötték meg, ez egy rövid távú megállapodás, 9 hónapos futamidejű, és tartalmaz különböző biztosítékokat az adatvédelemre vonatkozóan. Ez egyébként eltűnne, hogyha maga a megállapodás is megszűnne, hiszen itt szerződéses kötelezettségekre szerződéses kötelezettségekről van szó az USA és az Európai Unió között. Mindez összefügg a tanács álláspontjával, a tanács mellesleg egyöntetően hozta meg a döntését arról, hogy ez a megállapodás és ezáltal az információ áramlás nagyon fontos eleme nem az USA, hanem a mi biztonságunknak. Ez az az alap, amelyre építve megtárgyaltuk és megkötöttük ezt a megállapodást. És éppen ezért tartottuk szükségesnek azt is, hogy ideiglenes alkalmazásról legyen szó, amely nyilván függőben van a jóváhagyási eljárástól itt. Éppen ezért nem szerettük volna, hogyha egyfajta joghézag merül fel a biztonság szempontjából. Bölgér bíró lassan befejezi a második jelentését, és remélhetőleg ezt a közeljövőben, a február 4-i ülésen már ismertethetjük itt. Szeretnénk, hogy a parlament kezébe kerüljön az egész teljes jelentés kellő időben, megfelelő módon, és reméljük, hogy két dolog egyértelművé válik a jelentésből. Egyfelől, hogy az Egyesült Államok továbbra is eleget tesz kötelezettségeinek, ami a SWIFT adatok feldolgozását illeti a TFTP program alapján, másodszorban pedig reméljük, számítunk arra, hogy kiderül majd a jelentésből az is, hogy a program értelmében elvégzett elemzés nagyon fontos hírszerzési és biztonságinformációt biztosít majd a terrorizmus elleni küzdelemben. Ez nem csak az USA hatóságainak, hanem a tagállamok hatóságáinak is előnyére válik. Úgy tűnik, hogy a vitából a tanácsban eléggé egyértelmű, hogy a hírszerzési, illetve egyéb rendvédelmi hatóságok úgy ítélik meg, hogy a TF TV program elemei nem voltak mindig egyértelműek, de ez most a dolgok jelenlegi állása. Hallhatták Reding asszony, illetve Malmström asszony ismertetését a meghallgatáson. Nem szeretnénk eh, a döntések elébe menni, nem szeretnénk megelőlegezni azt a döntést, eh, amelyet majd itt ebben a házban meghoznak az új bizottsági testületről, de Jacques Barrault beleegyezésével figyelembe vesszük eh, az önök által kifejtett véleményt már a folyamat korábbi részeiben is és figyelembe vesszük ezt, amikor ezen a területen a további lépéseinket megtervezzük. Köszönöm szépen, elnök úr, és most nagyon szívesen megválaszolom a kérdéseket. Rendben, akkor most hallgassuk meg a frakciók képviselőit. Álvaro úr. Köszönöm szépen, elnök úr és köszönöm szépen az előadónak is, Fall úrnak a bemutatóját. A SWIFT megállapodással kapcsolatban azt hiszem, hogy a tartalmat el kell különítenünk a formától, hiszen ő nem a tanácsot képviselő, és éppen ezért nem felelős a tanács magatartásáért. Úgyhogy nem akarom önt ezért hibáztatni, de beszélnünk kell a tartalomról, hiszen szeptemberben az Európai Parlament egy állásfoglalást fogadott el, és ebben kifejezte, hogy mire számít a SWIFT megállapodásról. A kettes bekezdésben ugye az olvasható, hogy a megállapodás vagy az európai jogszabályt kell, hogy tükrözze az adatvédelem tekintetében, vagy pedig utalnia kell erre. A kettes bekezdésben a kilences lábjegyzet tartalmazza az alkalmazandó jogszabályokat, ugye az Európai Alapjogi Karta, a Európa Tanács 108-as egyezménye, stb. stb. Hogyha tanulmányozzuk ezen irányelvek, egyezmények, rendeletek és egyéb joganyag vonatkozó rendelkezéseit és összevetjük a SWIFT megállapodással, akkor számos különbséget találunk, és meg nem felelést. Hogy egyre kitérjek persze ezt eljuttattuk önhöz, de amikor például az adat jogalany, az adatalany jogairól van szó, a 10-11-14-es cikk a 9546-os rendeletből, vagy az Európai Tanács rendelete nincs összhangban a 11-es, 12-es cikkel, és folytathatnám, amikor a 45 per 2001-es rendeletről van szó, aztán ott van az adatok megőrzésének időtartama, a továbbított adatok pontossága, az adatvédelem. Csak ezek azok, amelyek nem felelnek meg az európai jognak. És ezen túlmenőleg a hetes a cikktől, azt hiszem a K vagy az M bekezdésig, azt találhatjuk meg, hogy eltérések mutatkoznak a megállapodás és a parlament állásfoglalása között, ami az adatvédelmi kitételeket illeti. Tehát, hogyha csak a tartalmat nézzük, és figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy a tanács nevetségesen bánt velünk, nagyon nehéz megállapítani azt, hogy hol tükröződik a parlament álláspontja. Tudom, hogy szorít bennünket az idő, de hogyha nem beszélhetünk a tartalomról, ami rendkívül fontos, akkor legalább engedje meg, hogy 20, perc, 20 másodpercben szóljak erről. A tanácsnak egy komoly vitát kellene folytatnia velünk, mert én nem fogadom már ezt a fekete vagy fehér megközelítést. Mert például a Német Szövetségi Bűnügyi Hivatal hétfőn nyilatkozott erről, és úgy tűnik, hogy ezen adatok egyetemen nem, semmire nem jók. Ezt el tudom juttatni önhöz, meg tudom mutatni, de hogyha egy szövetséges nyomozati hivatal azt mondja, hogy haszontalan ez az információ, akkor ez elég vitatható. Ami pedig a formát illeti, Köszönöm szépen, elnézést kérek. Henis Plesert asszony is feltette a kezét, és ő lesz a jelentéstevő, úgyhogy ha hozzá akar szólni, akkor kérem tegye meg. Parancsoljon. Természetesen nem fogom elmondani ugyanazt, amit Alexander Álvaro kollégám említett, nagyon korrekt pontokat állapított meg, a parlamentnek beleegyezését kell adnia, és igen, ezt természetesen akkor fogjuk megtenni, hogyha már elemeztük a megállapodásokat. De azt, ön azt mondta, hogy adatvédelmi garanciákat tartalmaz e, ez a megállapodás. Igen. De a jogi védelem úgy tűnik, hogy itt hiányzik. Úgyhogy ott a probléma. 16-os bekezdés a korábbi tervezetekben szerepelt, most nincs benne a szövegben, mi történt vele európai adatokra vonatkozik ez az egész, európai polgárok adataira, úgyhogy azért reméljük, hogy az európai garanciákat alkalmazzák. Aztán, hogyha megnézzük magát a megállapodást és a 11.3-as cikket, szeretném tudni, hogy mit jelent és aztán pedig különböző aktusok listája szerepel itt. Ez az, az európai polgárok számára mit jelent? Biztos vagyok benne, hogy más kollégáim is szólnak, úgyhogy most itt abba is hagynám. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök Buzutil úr következik. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Elhangzott már minden az eljárás tól eljárásról, és hogy mennyire nem elégedettek vagyunk azzal, hogy hogyan kezelték ezt az egész témát. Térjünk rá azonban a lényegi kérdésekre. Megfelelő szakértői tanácsra van szükségünk a megállapodás tartalmát illetően. Eléggé meglepődtem egyébként, hogy az előttem szóló világosan úgy nyilatkozott, hogy a megállapodás egyes részei nem felelnek meg az Európai Uniós jogszabályoknak. Szeretném, hogyha kapnánk a lehető leghamarabb ezzel kapcsolatban tanácsadás szakvéleményt, ugyanis ez a szakbizottság csak így tud komolyan foglalkozni a megállapodás tartalmával, és csak így tudjuk elkerülni, hogy előítéletek alapján hozzunk meg egy döntést. Tehát a lényeget, a tartalmat kell megvizsgálnunk. Egyáltalán nem vagyok elégedett a rendelkezésre álló információval. Elolvastam ezt, illetve a megállapodást is. Úgyhogy megint csak azt szeretném mondani, hogy egy szakvéleményre van szükségünk a lehető leghamarabb. Úgy tudom, hogy egy jelentés fog születni jövő héten, ezt rendelkezésünkre bocsátják, de szeretnék rámutatni, hogy fogy az időnk. Hogyha az intézménynek egy komoly és világos választ kell adnia a feltett kérdésekre, akkor a legkevesebb, amit megtehetünk, és ez egyébként minden intézményre vonatkozik, nem csak a miénkre, az, hogy megfelelő szakvéleményt, információt biztosítunk a képviselők számára, hogy tájékozott döntést hozhassanak. Köszönöm szépen, Lambrini úr következik. Elnézést kérek, Stavros, mondja Hennis Plesert asszony, valamit szeretnék még hozzátenni. Jonathan Fall, kérem figyeljen. Megint csak a biztonsági szakadékra utal és ezt nem tudom elfogadni, ugyanis a jogi eszközök alapján lehetőségeink vannak arra, hogy a nyomozáshoz szükséges információt megkapjuk, úgyhogy ezt az érvet ne használja fel újra és újra azért, hogy mi most így kapásból megadjuk a beleegyezésünket. Köszönöm, akkor most Lambrinidis úr. Köszönöm, elnök úr. Jonathan? Micsoda hattyúdalt hallhattunk. Csodálatos, izgalmas, ugyanakkor vitatott karrier úgy ér véget, hogy Debrüsier bírót kell megvédenie. Hát akkor sok sikert kívánok a következő munkájához. Brizier bíró egy jelentést terjesztett be körülbelül egy évvel ezelőtt, nem is tudom, hogy mikor volt az átülésünk, ahol megbeszéltük ezt. El vagyok képedve, hogy megkaptuk azt a jelentést, hogy a PNR-t hogyan alkalmazza az USA, aztán pedig egy évvel később ön azt mondja, hogy egy második jelentést fognak készíteni. Ezt azért mondom, Jonathan, egyébként, mert az időzítés egészen elképesztő. És az a meglátásom, hogy megpróbáljuk a De Brugier jelentést felhasználni, amikor sokkal bonyolultabb ez a helyzet. Tehát ki és mikor adta meg neki az utasítást arra, hogy egy második jelentést készítsen, ezt miért most hozzák tudomásunkra. Ön azt mondta, hogy február 4-én kapjuk meg a szöveget, hogyha jól emlékszem. Tehát február 4 egy csütörtöki nap, ha akkor valamilyen titkos terembe helyezik el itt a parlamentbe, hogy megnézhessük, akkor senki nem fogja ezt a szöveget elolvasni, mert csütörtök este hazamegyünk, és utána meg plenáris hét lesz. Ami pedig a lényeget illeti. Először is szeretnék visszatérni arra, amit Zsani mondott az előbb. Mi történik akkor, hogyha a parlament nemet mond erre a megállapodásra? Miért van biztonsági szakadék a véleménye szerint? Aztán hármas cikk a megállapodásból egyáltalán nem említi a SWIFT-et, hanem azt mondja, hogy a megállapodást aláírók által közösen kinevezett szervezetek. Ön úgy gondolja, hogy a SWIFT-en kívül más intézményeket is érinthet ez a megállapodás? Valószínűleg nem ezt gondolták eredetileg. Aztán 5M cikk, az információ, amit az adatokból nyertek ki, ezt az adott kormányzati hatóság adatmegőrzési szabályainak megfelelően kell megőrizni. Az Egyesült Államokban, ha jól emlékszem, akár 90 év is lehet ez az időtartam. Ez akkor azt jelenti, hogy a megőrzési időszak, adatmegőrzési időszak az amerikai lesz? Kirk Hopur mondja az elnök. Nagyon gyorsan, elnök úr, a TFTP gyakorlatilag megegyezik a SWIFT-tel, illetve más dolgokkal is. Egy ideiglenes megállapodásról van szó, illetve az elnök levelét láthattuk a parlament elnöke felé. Eléggé világos ez, és hogyha ez pontos, akkor egy ideiglenes megállapodás van, amit a parlamentnek meg kell erősítenie, tehát vagy válsághelyzetben vagyunk, ahol perceken vagy órákon belül kell döntést hoznunk, vagy pedig, ha megnézem a szerződést, illetve más részeket, egyértelműen az ideiglenes megállapodás a parlament beleszólása nélkül megvalósulhat, ugyanakkor viszont a parlamentnek biztosítani kell lehetőséget arra, hogy szakvéleményt kérjen, és aztán pedig idővel döntést hozzunk, anélkül, hogy minket sürgetnek. Először azt mondták, hogy egy hónapon keresztül fordították, ez egyszerűen nevetséges. Úgyhogy egyszerűen nem lehet minket itt össze-vissza rugdosni, ugráltatni. Szükségünk van bizonyítékokra, szakértelemre. Muszáj időt biztosítani, hogy megfelelően elgondolkozzunk a szövegen. Köszönöm, Albrecht úr. Igen, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy Brüzsier bíró új jelentése tulajdonképpen csak megszakítja a folyamatot, mert egyre világosabbá válik, hogy miért járt el úgy, ahogyan az elmúlt hetekben, ugyanis csak néhány napunk van arra, hogy ezt a jelentést elolvassuk, vagy talán egy napunk, és egyszerűen nem bízom a tanácsban azzal kapcsolatban, hogy hogyan járnak el a SWIFT tekintetében, de Brüzsier bíróban sem bízom többé. Egyszerűen nem tudom, hogy miért nem folytattunk erről már korábban vitát. Ugyanis a bírónak egy jelentését már olvastam, de nem tűnt egészen objektívnek és megalapozottnak. Azt hiszem, hogy a probléma az, amit Álvaro úr is említett az előbb, hogy az egyik olyan esetben, amit amit a bíró említett, hogy miért fontos a SWIFT, ez a Saarland, szárvidéki ügy volt Németországban. Ez megjelent egyébként a sajtóban is. Tehát a bizalmam teljesen eltűnt, és egyszerűen nem rendelkezem elég információval arról, hogy a SWIFT adatokra valóban szükség van, illetve a terrorizmus finanszírozási program adataira. Hogy egy ilyen helyzetben egyszerűen nem látom, hogy hogyan dönthetnénk erről az intézkedésről. És ahogy a spanyol miniszter próbáltam a mondani, meghosszabbítunk egy már meglévő megállapodást, én meg csak azt látom, hogy a parlamentből bolondot csinál a tanács. Köszönöm szépen, Tavares úr! Természetesen egy olyan vitát folytatunk most, amelyet teljesen átszőttek az intézmény közi problémák, és ne próbáljunk virágnyelven fogalmazni, egyszerűen ez elfogadhatatlan, megalázó mód, ahogyan bánnak a parlamenten. Nem szabad, hogy ez így történjen. Már többször kértük, hogy a Lisszaboni szerződés az együttdöntés szellemiségében vitassuk meg ezt a témát. Nagyon sok gyenge pontja van ennek a megállapodásnak azonban én a három erős pontra szeretnék utalni. Először is ideiglenes megállapodás. Nem, ez nem teljesen ideiglenes, ugyanis az adatokat legalább öt évre megőrzik. Az amerikai kormányok tehát nem bánnak eléggé körültekintően az európai adatokkal. Intézményi gyakorlatok alakulnak ki, amelyek egy erőegyensúly eltolódást biztosítanak. Nem egyszerű tárgyalni az amerikai kormányjal, sokkal nehezebb tárgyalni, hogyha már eleve rossz gyakorlatok működnek. Biztonsági szakadék lesz, Janin már utalt erre, mindig lesz valamilyen lehetőség arra, hogy információt kérjenek tőlünk. Terrorizmus elleni küzdelem, ez nem fog leállni akkor sem, hogyha nem fogadjuk el ezt a megállapodást. Bruzsér jelentés titkos jelentés. Ugyanakkor viszont az emberek úgy utalnak rá, úgy idézik, mintha ez egy bizonyítéka lenne annak, hogy a Swiftre szükség van. Én olvastam ezt a jelentést, és nem akarom a titkos részeket idézni, de más munkatársak, hivatalnokok már ezt megtették. Jó hiszemű garanciákról van szó az adatvédelem tekintetében, de egyszerűen nincsen empirikus bizonyíték arra, ezekre az adatokra. Egyszerűen nincs bizonyíték, és most pedig azt mondják, hogy kaptunk egy második jelentést is, és ugyanazt a két pontot felhozzák, amit nem láttam bizonyítva már az első jelentésben sem. Nagyon sok gyenge pontja van ennek. Nem, elnök úr, ez nagyon fontos, nagyon régóta vártunk erre. Elnök, természetesen nagyon fontos. Nyilván támogatom, hogy nyomozást folytassunk a terroristákkal kapcsolatban, de a polgárok, az európai polgárok, illetve vállalkozások 99%-a nem terroristát, miért kell őket is átvilágítani? Reding biztos asszony elmondta, hogy hogyan szeretne tárgyalni, és azt hiszem, hogy eléggé jó módja ennek, jobb megállapodásra van szükség. Talán a parlament mindenkinek szívességet tesz, hogyha nemet mond. Elnök, talán minden kolléga egyetért azzal, hogyha az időt próbáljuk betartani, az nem azt jelenti, hogy alábecsüljük a téma fontosságát, azért ne felejtsük el, hogy a tolmácsolás korlátozott ideig áll rendelkezésre. Persze, nagyon fontos téma, ez Weber úrnak fogom megadni a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én úgy gondolom, hogy itt most még nevetségesebbé válunk, hogyha csak eljárási kérdésekre fókuszálunk, mert mi is az eredménye mindennek az, hogy az Európai Parlament helyén mi, mint együttdöntési fórum, döntünk úgy, hogy valóban komoly vitát kell végeznünk, persze a tanács viselkedéséről, persze most vitát nyithatunk, de itt nem igazán ügyrendi dolgokra és eljárási dolgokra kell koncentrálnunk, hanem megvitatni érdemben a kérdést. Mi az Európai Parlament a terrorizmus elleni küzdelemben együtt akarunk működni az Egyesült Államokra, és ezt a gondolatot mindenképpen át kell gondolni, de két kérdésem lenne először is. Miért hiányzik a biztonság? Mi, miért beszélünk a biztonság hiányáról? Minden egyes aspektust át kell gondolnunk, mert ma a hatóságok együttműködnek 2010-ben, a SWIFT megállapodás nélkül is, de hogyha a SWIFT nem lép hatályba, akkor az együttműködést felfüggesztjük. Másik érdemi kérdés, hogyha hosszú távú megállapodásról beszélünk, Persze tárgyalásokat kell erről még folytatnunk az elkövetkező hetekben, hogyha azt mondjuk, hogy igen, rábólintunk erre az átmeneti e, megállapodásra, akkor gondolja-e ön, hogy van arra esély, hogy majd az európai polgárok számára a hosszú távú tartós megállapodásoknál javulás várható. Lehet, hogy ezt mondják majd az amerikaiak később is. Eddig mindig rábólintottak rá, akkor más javító jellegű intézkedést már nem tudunk foganítasítani. Hogy lehet többet tennünk az európai polgárokért? Köszönöm. Danke. Köszönöm szépen, így az elnök Intvelt asszony. Köszönöm, elnök úr, egyetértek azzal, ami elhangzott Weber úr szájából, de nem mindennel, nem az eljárásról van szó, ez nem egy bürokratikus vita, hanem alapvető fontosság, ugyanis a demokratikus ellenőrzésről szól. Az Európai Parlament hatásköreit csak akkor tudja gyakorolni, hogyha hozzáférést kap valamennyi információhoz, és két dolgot szeretnék itt kiemelni. Az egyik, hogy szükség van hogy arra, hogy hozzáférjünk a tanács jogi szolgálatainak véleményéhez. Ez alapvető fontosságú elem az Európai Parlament döntéshozatalában. Hogyha ezt nem kapjuk meg, akkor én úgy érzem, hogy sértik a demokratikus ellenőrzési jogainkat. A bíró második jelentésével kapcsolatban pedig azt kell mondanom, hogy el vagyok képedve. Hát tavaly július óta beszélünk a swift és soha az életben nem említették azt nekünk, hogy ezt készülőben van ez a jelentés. Ez engem teljesen ledöbbent, hogy a tanács és a bizottság így megkerültek minket, és egy filozófikus megjegyzésem is lenne. Európa egy sui generis konstrukció, de azt kell mondanom, hogy van párhuzamokat látok azért itt a nemzeti politikákkal, ugyanis hogyha egy nemzeti kormány nem hajlandó nemzeti parlamentet tájékoztatni ilyen mértékben, akkor azt a kormányt leváltanák. Úgyhogy ezt elfogadhatatlannak tartom. Elnök, nagyon köszönöm, Strasse úr. Igen, röviden és egyértelműen szeretném a főigazgatórat mentesíteni a bírálataimtól, hiszen itt egy alapvetően politikai vonatkozású kérdésről van szó. Először is, ennyit ugye az eljárásról. A parlament elnöke a tanácsot és a bizottságot egy levélben kérte arra, hogy egy olyan eljárás biztosítsanak, amely által a parlament számára lehetővé válik az, hogy komolyan és behatóan tanulmányozza a kérdéseket. Teljes mértékben érthetetlen, hogy ezt a teljesen legitim jogot nem tudják biztosítani számunkra. Másodszorban pedig, ami a biztonsági hézagot illeti. Ha ilyesmi létezne, akkor ez most létezik, nevezetesen január 1-től 31-éig. És azt kell mondjam önöknek, hogyha létezne ilyen űr, akkor ez most létezik, és mégis működik, úgyhogy akkor kérdezem én, hol a probléma? Továbbá pedig, ami a tartalmat illeti. Mi, a szakbizottság tagjai nem vagyunk biztosak abban, hogy a teljes szöveget már megkaptuk-e. Először is azt szeretnénk tudni, hogy a teljes szöveget megkaptuk-e, az összes melléklettel és mellékes feljegyzéssel együtt, tehát ami jogi szempontból lezárult, azt megkaptuk-e, hogy betekintsünk. Mert itt különböző nyilatkozatok hangzottak el. A parlament igényt tart erre, hogyha együtt döntéseljárásról van szó, mert a döntéshez erre szüksége van továbbá. Ahhoz, hogy én döntést hozzak, rábólincsak-e vagy sem erre a megállapodásra. Nos, ehhez számomra az alap az az állásfoglalás, amit a parlament szeptemberben hagyott jóvá. Ez a mérce számomra. És a harmadik észrevételem, mindaz, amit informálisan hallunk, az az, hogy a nyilvános vitában vannak bizonyos méregfogak voltak, a vita kezdetén, ezeket ki akarjuk most húzni. Hát én nagyon örülnék annak, hogyha idestova eltűnt volna már az összes ilyen méregfog. Köszönöm, hogy az elnök. Arról tájékoztattak, hogy a tolmácsolás plusz 10 percre rendelkezésre áll a Lébe Bizottság számára, így be tudunk foglalkozni napi rendünkkel. Make it, to make it use, to make it Úgyhogy kérem, hogy jól használják fel ezt a plusz 10 percet. Butarelli úr még 5 percre lesz itt velünk, hogy összefoglalja azt az írásos jogi véleményt, amit egyébként valamennyi képviselő már megkapott a Libe Bizottságban. Ez egy műszaki, illetve jogi szakvélemény, amit már számos képviselő követelt, aztán Butarelli urat fogjuk meghallgatni, Végül pedig Jonathan Fall úr fog válaszolni. Butarelli úr, akkor kérem, válaszoljon a kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök úr! Azon túl, hogy voltak eljárási kérdések, amelyekkel nem szeretnék foglalkozni, nagyon sok megjegyzés a magánélet védelmére, illetve az adatvédelemre vonatkozott. Nagyon kényes pontok ezek, és nagyon fontosak a Libe számára természetesen. Szeretném elmondani, hogy valamennyi pontot egyenként megvizsgálunk abban a dokumentumban, amelyet néhány nappal ezelőtt kaptak meg. Ez egy nagyon rövid és világos dokumentum. Véleményünk szerint a bizonyíték, amit az IDPS keretében kaptunk, nem mutat elég elemet, hogy indokolja egy ilyen megállapodás megkötését. Ez ugyanis nagyon gyakran átfedésben van azokkal az intézkedésekkel, amelyek az EU-ban és a nemzetközi térségben valósultak meg az adatvédelem területén. az európaiak számára nem előrejelezhető, hogy kinek az adatait továbbítják az USA felé. Talán egyes kérdések alapvető fontosságúak, mások pedig, másokat pedig meg lehet oldani egy lehetséges hosszú távú megállapodás keretén belül. De a pontok listája meglehetősen hosszú. Úgy fogják látni, hogy körülbelül 60-70 fő pont van, ahol megnézzük azokat az EU intézkedéseket, amelyek kevésbé sértik a magánélet védelmét, például a pénzmosás, illetve terrorizmus finanszírozása terén. Úgy gondoljuk, hogy szükség van arra, hogy bizonyítsák a konkrét többletértéket, és főként pedig úgy gondoljuk, hogy semmiféle kapcsolóelem nincsen a feldolgozott adatok és az USA között. Ugyanis az adatbázis Európában van, és az USA-nak átadott, továbbított adatok pedig pénzügyi tranzakciókra vonatkoznak. Ebben a dokumentumban kiemeltük az adat minőségére és a felhasználási célok korlátozására vonatkozó szempontokat. A négyes cikk alkalmazására utalnék itt, illetve ez kapcsolódik a nyolcas cikkhez, ami a kölcsönös segítségnyújtási megállapodásban szerepel. Ez alapján a független áttekintés, illetve felülvizsgálat lehetőségét határozzuk meg. A négyes cikk hatos bekezdése nehezen értelmezhető. Ez a csoportos adattovábbításra vonatkozik, és a felhasználási cél meghatározása szélesebb körül a kettes cikkben, mint ami a tanács kerethatározatában szerepel a terrorizmus elleni küzdelem témájában. Ezen kívül pedig a nem felhasznált adatok tárolását öt évben határozták meg, de nem feltétlenül arányos ez az időtartam, ezt nem látjuk indokoltnak. a felhasznált és nem felhasznált adatokra is vonatkozik ez, tehát, hogy töröljék azokat, ha az, az, az adatok egy adott nyomozásban nem kerülnek felhasználásra. Aztán a személyi adatok megosztása más nemzeti hatóságokkal, illetve harmadik országokkal. 11-es cikk, olyan pont, amit a jelentéstevő is kiemelt, itt legalább három nehézséget tapasztalunk az egyes bekezdés végrehajtása tekintetében. Mivel a 11 per 1-es cikk korlátozza annak igazolását, hogy az adatvédelmi jogokat tiszteletben tartották az Európai Unióban. Másodszorban pedig ugyanez a rendelkezés lehetséges korlátozásokat biztosít az adatvédelmi hatóságok számára, hogy ezeket az ellenőrzéseket elvégezzék. Ez egy olyan rendelkezés, ami nem rendelkezik precedenssel, és nehezen érthető. Aztán pedig az adatalanyok jogai, mint például az információ kiigazítása és kompenzáció jogorvoslat a jogtalan felhasználásnál. Véleményünk szerint ez nem eléggé világos, így módon nem lehet azt érvényesíteni. Pontosítást szeretnénk látni a képviselők, a résztvevő képviselők tekintetében. Ez adatvédelmi biztosokra vonatkozik jelen pillanatban, és nem pedig más intézményekre, nem értjük, hogy a jogalap tekintetében a 16-os cikk miért került ki a szövegtől, szövegből, és koherenciára szólítunk fel más megállapodásokkal, például a PNR megállapodással, aggájainkat természetesen nagyon komolyan vesszük, és reméljük, hogy ezt figyelembe veszik önök is. Köszönöm szépen Butarelli úr a tájékoztatásért. Most pedig akkor Jonathan Fallnek fogom megadni a szót. Köszönöm. Sajnálom, Stavros Lambrinidisnek csalódást fogok okozni. Úgy tűnik, hogy nem most jelentem meg itt utoljára, azt nem tudom, hogy mikor lesz új munkahelyem, biztos nem holnap. A végén szeretném kezdeni, és egy olyan pontra válaszolnék, amit Weber úr említett illetve mások is. Lesz-e jobb megállapodás a közeljövőben? Hát nagyon remélem, hogy igen. Ugyanis ezt a rövid távú ideiglenes megállapodást egy teljes körű, hosszú távú megállapodás kell felváltsa a Lészaboni szerződés rendelkezéseinek megfelelően. A bizottság fog erről tárgyalni a, telje, a parlament teljes támogatásával remélhetőleg, és ezután pedig a parlament és a tanács egy megállapodásban kell megegyezzenek. Nem lesz könnyű. Akik részt veszünk ebben a folyamatban, főként svéd barátaink, akik tavaly tárgyaltak az amerikaiakkal, tudják, hogy ez mennyire nehéz, de igenis ez meg fog történni, és minden, amit önök, illetve Buterelli úr elmondtak, ezt figyelembe vesszük, és az a remélem, hogy igen, lesz egy jobb megállapodás, az új bizottság a parlament támogatásával fog megkötni, illetve a tanácssal természetesen, de jelen pillanatban itt még nem tartunk. Most a régi november 30-31-i ideiglenes folytonossági megállapodásról beszélünk, és erre kell önöknek megáll, beleegyezést adni. Ez kilenc hónapra vonatkozik, és természetesen el kell kezdenünk majd az előkészületeket az új megállapodásról. Visszatérve azokra a vitatott témákra, nem is tudom, hogy mennyi időm van egyébként erre, Körülbelül tíz perc, mondja az elnök. Igen, akkor nagyon fogok igyekezni. Álvaro úr. Nem, őszintén szólva, nem értünk egyet. A tanács nem ért egyet azzal, hogy a megállapodás nem felel meg az európai jogszabályoknak. Egyéb esetben nem kötöttük volna meg ezt a megállapodást, nem írtuk volna alá, és nem adtuk volna, nem terjesztettük volna önök elé. Biztosíthatom önöket arról, hogy a bizottság véleménye is ez, ugyanis mi, illetve a bizottság véleménye az volt, hogy igenis ez a szöveg megfelel valamennyi alkalmazandó Európai Uniós intézkedésnek, illetve az európai emberi jogi egyezménynek is, egyéb esetben nem létezne ez a megállapodás. Talán önnek más a véleménye, nem tudom, hogy ezt hogyan tudom jobban megmagyarázni. A bizottság, sőt a tanács sem hagy jóvá semmi olyat, ami nem felel meg az Európai Uniós jogszabályoknak, főként az európai alapjogi jogszabályoknak. 16-os cikk, nagyon sokan említették ezt. Remélem, hogy ezt eléggé röviden össze tudom foglalni. Figyelembe vettük, ezt a jogászainkkal konzultáltunk, megnéztük a jogalap kérdését, ez, főként ezen a területen. Nagyon fontos ez, tudjuk a PNR ítéletet, illetve a parlament ellenállását a tanácssal szemben a jogalap tekintetében. információcseréről van szó, biztonság, terrorizmus elleni küzdelem, illetve rendvédelem esetében ez ugye régen a harmadik pillérbe tartozott, az új világban pedig jogászaink úgy gondolják, talán ez meggyőző, hogy a megfelelő jogalap a 82-es és 87-es cikkben található, az EU működéséről szóló szerződésben, a 16-os cikk pedig, ami konkrét adatvédelmi jogszabályokra vonatkozik, ez lesz a jogalap idővel az általános jogszabályoknak, adatvédelem tekintetében, amiről egyébként Vivian Redding biztos jelölt is szólt, ez lesz az egyik fő prioritásos projektje a közeljövőnek. És ha valamennyi adatvédelmi jogszabályunkat megnézzük, akkor a 16-os cikkben lesz valószínűleg a jogalap, így gondolják a jogászaink, illetve a tanács maga. Ezért tehát, de ennek egyébként nincs túl sok politikai jelentősége, ezért a 16-os cikk jogalapját nem vettük be a szövegbe. Biztonsági szakadék, sokan azt mondták, hogy szakvéleményre van szükség. Ez teljes mértékben önökön múlik, hogy hogyan foglalkoznak, hogyan kezelik a szakvéleményt ebben a bizottságban. Amikor a biztonsági szakadékról beszélek, a következőre gondolok. Ez a teljes témának az alapja, hogy a terrorizmus finanszírozási nyomonkövetési program hasznos a biztonság szempontjából, sőt egyes esetekben szükséges. Hogyha ez így igaz, vitát hajtják egyébként, de ebből az alapból indulunk ki, akkor nem túl hosszú időn belül az adatokat nem fogják továbbítani. Mi történik akkor, ha a parlament nemet mond? Ha a parlament nemet mond, feltételezem, a tanács a parlamentet követően az Egyesült Államokat tájékoztatja arról, hogy a megállapodás nem fog érvényben lépni. Ezt az amerikai szenátus egyébként időnként megteszi, hasonló az eljárás, úgyhogy nem fog nem túlságosan meglepődni. Ami a gyakorlatban megtörténik azonban, ma spekulálok egyébként, azt tudom elképzelni, hogy az Egyesült Államok, ugyanis ők is hisznek abban, hogy ez a biztonság szempontjából egy fontos téma, továbbra is információra törekszenek, és a szokásos mechanizmusokat fogják használni, és azokat a hatásköröket, amelyekkel rendelkeznek, rendelkezik az Egyesült Államok, tehát a Swiftből keresnek majd információt, és megtalálják a módját annak, hogy ezt az információt megkapják. Ez azt jelenti például, hogy a mögöttes hatásköröket fogják alkalmazni azokkal a tagállamokkal, amelyek kapcsolódnak ez a témához, és az európai adatvédelmi jogszabályok lépnek érvénybe. Azonban a konkrét adatvédelmi intézkedések, illetve rendelkezések, amelyeket az Amerikai Egyesült Államok saját joghatóságában alkalmaz, ezek eltűnnek, megszűnnek létezni, és a rendelkezések, amelyek a megállapodásra vonatkoztak, illetve abban megtalálhatók, azokat nem fogjuk alkalmazni. Tehát egy biztonsági, illetve adatvédelmi szakadékról beszélhetünk, azonban nem lesz meg az az átfogó lefedettség, amelyet a megállapodás említett. Miért nem említjük a SWIFT-et, azért, mert a SWIFT nem akarja, hogy megemlítsük, nem akarja ezt a nyilvánosságot, amelyet az egész megállapodás biztosít számára, és ezt átfogalmaztuk, az amerikaiak egyetértek, egyetértettek abban, hogy átfogalmazzuk, körülírjuk igazából ezeket a szervezeteket. A SWIFT gyakorlatilag az egyetlen, ami foglalkozik ezzel a piaccal, és nagyon jól végzi a munkáját egyébként. Az eljárási problémákra most nem fogok kitérni. Nagyon jól tudják önök is, hogy nagyon bonyolult a fordítás. A kollégák nagyon nagy erőfeszítéseket tettek, úgyhogy semmiféle összeesküvés nincs a háttérben senki nem törekszik arra, hogy bárkit megalázzon, ez egy nagyon kényes intézményi kérdés, de a fő három intézmény, ez természetesen mindenki értheti egyébként, ugye Lisszabon új, ez új az, aztán ott van a kényes transatlanti kapcsolat kérdése, de úgy tűnik, hogy mindannyian nagyon erősen próbálkozunk, igyekszünk. I'm certainly not. I've not submitted... Egészen biztosan nem vagyok politikus, úgyhogy nem vagyok kitéve a választók kényetek kedvének. But, but I think it's incumbent upon... Azt hiszem, hogy mindannyiunkat illetez különböző hatáskörünkben, funkciónkban, hogy értelmes módját találjuk meg annak, hogy előrelépjünk, anélkül, hogy belpolitikai vagy nemzetközi válságot robbantsunk ki. Az is igaz, Térjünk vissza Brüggier bíróra, két éves szerződést kapott, két jelentést kellett készítenie, ez a szerződés áprilisban jár le, úgyhogy természetes módon elérkezett az idő, senki nem rendelte ezt meg külön, nem adott utasítást erre külön, hanem egészen természetes, hogy egy második nyomozati fordulót kezdett meg, és egy jelentést készít. Remélem, hogy ezt önök is hasznosnak tartják majd. És végül beleegyezésüket tudják adni, illetve figyelembe veszik idővel a végleges megállapodást is, amelyről később fognak tárgyalni. Tehát megpróbáltam rövid lenni, egészen biztos vagyok, hogy nagyon sokan frusztráltak maradtak, de ez egy valódi, őszintén készített, megtárgyalt megállapodás az önök tavalyi álláspontját, illetve állásfoglalását figyelembe vettük. A tanácsnak az a véleménye, hogy, és ezt a bizottság is osztja egyébként, különben nem tudtuk volna azt támogatni, hogy ez megfelel az európai jogszabályoknak, illetve magas szintű értékeinknek az alapvető emberi jogok védelmében. Nem tudom, hogy ez jó lesz a jövőben, reméljük, hogy igen, megpróbáljuk, és most már intézményileg jobban felkészültek vagyunk erre, de időközben és a megállapodás ideiglenes alkalmazását nagyon fontosnak tartották a tagállamok, a tanács, illetve az Egyesült Államok, és az a véleményünk, hogy ezt így módon kell folytatni. Köszönöm, Köszönöm szépen, Fol úr! Köszönöm szépen ezt a komoly erőfeszítést, amelyet tett annak érdekében, hogy össze foglalja az elhangzottakat, de Butarelli úr még szeretne fél perc erejéig összefoglalót ismertetni velünk. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogyha a parlament egyetért a folyamattal, akkor az adatvédelmi rendelkezések eltűnnek, ha megszűnik a megállapodás. De ha nemzeti szintre helyezzük a folyamatot, akkor nemzeti adatvédelmi rendelkezések kellenek ha bár lehet, hogy erről eltérőek a vélemények itt. Legalábbis lehet, hogy bizonyos esetekben. Ezen nemzeti rendelkezések lehet, hogy sokkal komolyabbak, mint azok, amelyekről itt folyik most a vita. Tehát többfajta értékelésre van szükség. Köszönöm szépen, túlléptük az időnket, nagyon sok munkát végeztünk, köszönöm mindenkinek az együttműködését, és az ülést berekeztem.